Bueno, vamos a empezar. Porque tenemos mucho que hacer. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok munka áll előttünk, úgyhogy vágjunk is bele. És akkor gyors leszek. Néhány közleményt szeretnék elmondani az elnök közleményei alatt, mert ma reggel nem volt módom rá, hogy bemutassam őket. Először is Először is gratulálok magunknak, mert nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy Molgrini magasrangú képviselő Strasbourgban az ülésünkön üdvözölhettünk az emberi jogokkal kapcsolatban, megtisztelt minket a részvételével. Ez nagyon-nagyon jó hír volt számunkra, akik az emberi jogokért kiállunk és érdeklődünk. Én azt gondolom, hogy Mogherini magasrangú képviselő nagy érdeklődést is mutatott azáltal, hogy részt vett az emberjogi első ülésen. Néhány határozatot is elfogadtunk ezzel kapcsolatban. Először is Alexei Navalnyi határozatot a pakisztáni helyzettel kapcsolatban a Pesavári iskolára elkövetett merénylettel kapcsolatban, és egy sürgősségi határozatot is elfogadtunk Egyiptommal kapcsolatban. De ezzel egyidejűleg egy levelet is elfogadtunk, és és majd szeretnénk a jövőben is, továbbra is ilyen leveleket a, például a Bahrányi nagykövettel eh, nek címezve elfogadtunk. Ez az opozíció vezetőjével kapcsolatos Bahrányban. Tudjuk, hogy Bahrányban konfliktus helyzet áll fenn már régóta eh, ezzel kapcsolatban, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy ez az eset ez hogyan alakul majd tovább. Ahogy egyébként ez eddig is így volt, az emberi jogok kérdése plénumon is szerepes nagyon gyakran, de azért azt a szerepét a kérdésnek még javítanunk kell. És az emberi jogok ügyei mindig a lelkiismeret és polgári értékek kérdéskörével is összefüggnek, és a homoszexuálisok elleni propagandával kapcsolatban Kirgisztánban is elfogadtunk egy határozatot, és a líbiai helyzettel kapcsolatban is felemeltük a hangunkat, egy nyilatkozatot tettünk, adtunk ki ezzel kapcsolatban, Reich a Baudival kapcsolatban, aki egy politikai fogvatartott, lelkismerti okokból, van börtönben már hónapok óta, és korvácsolják és ezer korbácsütésre ítélték, ahogy tudjuk, és a mai napon az ő helyzetéről is be fogunk számolni, és a felesége és a lánya üzeneteit is meg fogjuk hallgatni. Jó, rendben. Akkor azt javaslom, hogy folytassuk a további emberi jogi problémák megtárgyalását. Léla Junos esetét is ismerik, és más aktivisták esetét, amiket szintén nyomon követünk. Rendben. Akkor azt javaslom, hogy térjünk át a kérdések órájára, ez a hatos pont. Ez egy olyan pont, amin sok kollégánk is dolgozott. Ugyanis az az ötletünk támad, hogy azok, akik kérdéseket tettek fel, azok eh, azért itt emlékeztessenek bennünket a kérdésekre, és akkor az illetékesek tudnak válaszolni rá. Kezdjük is el Demes Márkár eh, kérdésével, ami a csibuki lányok eh, helyzetére vonatkozik, akit a Boko Haram el tusz, tusz kultuszként magával vitt és elrabolt. Öné a szó, parancsoljon. Boko Haram. Kedves kollégák, Nigériában a Boko ról lesz szó, amely egyre több vitát eredményez az elmúlt években. Boko Haram egyre brutális, brutálisabbá, agresszívabbá, barbárabbá válik. Sokkal több melléknevet is fel tudnék sorodni, egyre gyakrabban követnek el tömeggyilkosságot, gyakrabban és egyre e, nagyobb mértékben e, behatolnak szomszédos országok területekre is. Kértük a biztos, hogy tájékoztasson minket a legutóbbi fejleményekről, konkrét eseteket említve először is. A Csibuki lányokat 200 lányt voltak el ennek egy hónapja, legtöbbet még mi továbbra is fogságban tartják. Minden rakságban töltött hónap túl hosszú, de 9 hónap az már abszurd, különösen akkor, hogy tudjuk, hogy ezeket a lányokat rendszeresen megerőszakolják, akár csoportosan is, sokan terhességük utolsó szakába léptek. A kérdés az, hogy vajon mit tesz az Európai Unió, mit tesznek a tagállamok, és különösen mit tesznek azért, hogy a nigériai hatóságokat abban megsegítsék, hogy ezeket a lányokat kiszabadítsák. Kérem, erről szeretnék tájékoztatót kapni, vagy szeretném, hogy megerősítenék, vagy tagadnák-e az, azokat a híreket, hogy valamiféle fejlemény történt ezen a területen másfelől. a legutóbbi gábai támadással kapcsolatban. Örülnénk, ha hallhatnánk, hogy mi történt is ott valójában, hiszen az áldozatok száma száztól ezerig terjed, attól függően, milyen forrásból halljuk. A kérdés ez, kérdésem az, hogy a érintett EU delegáció próbálná, próbálna valamiféle kapcsolatot felvenni velük. Másfelől egyértelmű, hogy a Boko Haram megerősödik, e, egyre magabiztosabb és arrogánsabb, és ezért nemzetközi stratégiára van szükség, hogy felvegyük a e, harcot velük, és végül legyőzzük őket. Tudni szeretném, hogy mit tesz az EU ez ügyben, hogy e, ilyen stratégiát kialakítson és megvalósítson. Köszönöm. Gracias, señor de Quiero recordar... Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót az külügyi szolgált képviselőjének szeretném elmondani, hogy Mogherini asszonyjal múlt szerdán vitatkoztunk erről, mielőtt a legutóbbi támadásra sor került. Erről volt szó Strasbourgban. Kiválaszol erre a kérdésre a külügyi szolgálat részéről, kérdez az elnök. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a kérdés-válasz eh, eh, részre. Nyilván emlékeznek arra, hogy amikor a lányokat Csibokban áprilisban elrabolták, az EU azonnal elítélte a cselekményt, és a főképviselő egy nyilatkozatot bocsátott ki áprilisban, amelyben szolidaritását fejezte ki, és, azonnal, és felszólított a lányok azonnali elbocsátására és a terroristák törvényelé állítására. Nagyon sok nyilatkozat született azóta is, például múlt héten a vitattuk meg a kérdés Mogherini asszonyjal, aki válaszolt a kérdéseinkre. A lányok elrablását is érintő biztonsági válság fontos szerepet foglal el a nigeriai kormányon folytatott tárgyalásainkban. A legutóbbi ülés során minisztéri szintű tárgyalásokat tartottunk november 27-én. Ebben a tárgybeszédben az EU felszólította a nigériai kormányt, hogy fokozza erőfeszítéseit, és ne csak szabadítsa ki a lányokat, hanem próbálja meg az erőszakot megsemmisíteni. Ismételten felszólítottuk a nigériai hatóságokat arra, hogy átfogóbb Eh, hozzáállással próbáljanak eh, kezelni a helyzetet, ne csak eh, e- erőszakos katonai beavatkozással próbáljanak a dolgok gyökeréhez lehatolni. Sokkal többet foglalkoztunk a lakosság, különösen a nők és gyerekek védelmével, hiszen az emberek szívét kell ehhez a harchoz megnyerni, és az katonai szabályokat és az emberi jogokat is tiszteletben kell tartani. Az EU támogatja a nigériai erőfeszítéseket többféle beavatkozás módján. Van konkrét eh, terrorizmus ellenes programunk, amely hozzájárul a béke, béketeremtéshez, és felépíti a Nemzeti Biztonsági Tanácsadó irodáját. Olyan területen fog az dolgozni, mint a eh, terrorizmus elleni harc és az emberi jogok támogatása, és hozzá fog járulni a jelenlegi igazságügyi reformhoz is. Um, van egy 10 milliós programunk is a nigériai nők megsegítése érdekében, amelynek van egy része a női jogok uh, elősegítésére uh, és um, jelentéstételi mechanizmusokra um, olyan nők számára, akik nem erőszak áldozatai lesznek. Elfogadtunk egy, halál, egy határozatot az UNICEF-fel együtt, amely megerősíti a környezetet és a gyermekek védelmét azok, azokét a gyerekekét, akik a legveszélyeztetettebb területeken élnek. Továbbá azon a területen, amelybe Csibok is tartozik. Az érintett gyerekek megfelelő támogatási és pszichológiai segítséget kapnak, ezek a tevékenységek most kezdődtek januárban a nigériak fogják támogatni a globális oktatási partnerséget is, amihez az EU is hozzájárul. A csiboki emberlablást követően az EU fokozta támogatását, rendelkezésre bocsájtottak hírszerzési, bűnüldözési forrásokat és az EU, valamint tagállamai aktívan vesznek részt a regionális biztonsági konferenciában, amelyet 2014 május óta rendeztek meg. Az elsőt rendezték meg májusban, a másodikat júniusban, Londonban, a harmadikot Abucsában, szeptemberben, és tegnap e, zajlott le a negyedik biztonsági konferencia Niamiban. Ezek a biztonsági konferenciák össze, összehozzák Nigériát a szomszédos országaikkal és a nemzetközi partnerekkel, és az EU-t magas szinten képviselik. Tegnap például a, a Szaheli külön képviselőnk volt jelen. Párbeszédeinkben többször, többször hangsúlyoztuk azt, hogy mennyire fontos az együttműködés, és felszólítottunk arra, hogy ezeket a elkötelezettséget hajtsák végre, például a több nemzetiségű mint a közös határellenőrzést, hírszerzést, krízisközpontok létrehozását. Az EU nagyban tudja segíteni Nigériát, hadd hangsúlyozom még egyszer ezeket a tevékenységeket, végül pedig csak az erőteljes regionális ko- kooperáció segítheti elő e, Nigériát E, abban, hogy ezt a fenyegetettséget felszámolja. Ahogy önök is mondták, a terrorizmus fontos része az EU programjának, e, és nem mostanában, hanem e, egy ideje így van ez már. Január 19-én is a terrorizmus volt a konferencia fő témája, februárban pedig Afrika kerül a napirendre, valamint a radikalizmus, terrorizmus, Mindezek fényében az EU szolgálatai azt elemzik, hogy miként lehet ezt a támogatást még fokozni, és önök azt kérdezték, hogy az EU-nak mi a stratégiája a Boko Harami emberrablásra. Próbáljuk most összehangolni stratégiáinkat öm, annak érdekében, hogy felvegyék a harcot a növekvő kihívásokkal, és hogy felszámolhassák azokat az emberi jogi válságokat, amelyek minden nap megtörténnek. A folyamatos fenyegetettséggel kapcsolatban a érintettek védelmét próbáljuk elősegíteni, különösen nőkét és a gyerekekét, hosszú távon pedig támogatjuk a gazdasági, szociális lehetőségeket, az alapvető szolgáltatások kiépítését, az ellenállás megsegítését erőteljes, elszámolható intézmények kialakítását. További célunk az, hogy fokozzuk a regionális együttműködést, nem csak azért, hogy az azonnal az a, a közvetlen veszélyeket felszámoljuk, hanem hogy elősegítsük a, regi, a régió gazdasági fejlődését. Jelenleg tárgyalásokat fol, fol, folytatunk a bizottság, az EU szolgálatai, az ECON és a e, külügyi szolgálatok részéről arról, hogy miként tudjuk ezeket a programokat finomítani, és új tevékenységeket kialakítani ezen célok érdekében. Olyan szolgálatokkal foglalkozunk együtt, mint a katonai törzs és a válságtervezési csoport. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Denis Márker kollégát kérdezem, hogy elégedette ezzel a válaszsal, vagy hogy eleve kielégítőnek tartja-e. Igen, köszönöm ezt a választ, de azért egy pontosító kérdésem azért lenne. Először is szeretnék rákérdezni arra, hogy a lányok állapota milyen, tehát milyen állapotban vannak, mert hallottuk, hogy kezdeményezésekre került sor hosszú távú stratégiákat illetően, tehát hogy a gyökerénél fogjuk meg ezeket a dolgokat, ez nagyon szépen hangzik, de hát itt most 200 lányról beszélünk, akiket még mindig fogságban tartanak, és minél gyorsabban meg kell őket szabadítani. Tehát érdekelne, hogy vannak-e újdonságok, hát értem, hogy bizonyos okig nem tudunk reagálni, de azért mégis érdekelne, hogy van-e valamilyen pozitív üzenet, amit ebben az ügyben azért mégis kifelé adni tudnánk. És a delegációnk Abucsában be van vonva ebben a kérdésbe, hogy előbbre vigye a tárgyalások állapotát? Igen, ami a lányok elrablását illeti, többször ugyanezt a kérdést tettük fel párbeszédeink során a nigériai hatóságoknak, hogy történt-e valami a lányokkal. Ők maguk azt mondták, hogy semmi. Tudják, hogy a, a lányokat szétosztották több országba, elkülönítették őket, nem egy csoportban vannak már, és a hírszerzés ellenére, amelyet a tagállamok nyújtottak, amelyek, akik még drónokat is beküldtek a terület felé, és akik segítettek már korábban emberrablási ügyekben. Mindezek ellenére tehát semmiféle erőlépésről nem tudunk beszámolni. A legutóbbi konferencián novemberben ugyanezt a kérdést tettük fel, és a külügynek semmiféle válasza nem volt. A védelmi, biztonsági hatáságokkal való párbeszéd Nigériában nem egyszerű, hiszen nagyon sok szolgálatot képviselnek, nem igazán jól összehangoltak, ezért nagyon nehéz megtalálni a megfelelő személyt a megfelelő válaszok megkeresésében. Az EU delegációit egyelőre nem rendelkeznek megfelelő gazdasági, bocsánat, katonai profillal, ezért is nehéz a kapcsolatfelvétel, hiszen nincs megfelelő tárgyalófél a mi oldalunkon sem, hogy a nigériai biztonsági emberekkel felvegyük a kapcsolatot. Ezen is dolgozunk, ez is része a stratégiánknak. Próbáljuk fel, erős, megerősíteni a saját biztonsági kapacitásainkat. Azoknak a tagállamoknak, akiknek megvan a biztonsági kapacitása, nem igazán segítenek, nem igazán osztják meg az információkat velünk de megpróbálják, és ami a lányokat illeti, nekik sincs további információjuk. Nagyon sajnálom, hogy semmi jobbat nem mondhatok, és sajnálom, hogy először nem mondtam el azt, hogy Bagát illetően a, ott a katonai álláspontot foglalták el. Baga az a helyszín, ahol a nemzetközi katonai különbítmény állomásozik, Nigériából, Csádból és Kamerunból gyűltek ők össze, toborozták őket, de Nigériában foglalták el az egyetlen katonai álláspontot, mert a többi ország azok, akik eh, katonai csapataikat küldték, azt mondták, hogy Bága túlságosan veszélyes hely ahhoz, hogy nemzetközi parancsnokság eh, helyezkedjen ott el. Eh, elfogták tehát ezt az álláspontot, és Bágát, nem csak Béki Bágát foglalták el, hanem 16 kö, környező falut is. 2000 embert lebmészároltak, ezret földönfutóvá tettek, nagyon nehéz megfelelő információt megkapni, hiszen nem lehet megközelíteni ezeket a helyszíneket, ezért próbáljuk igazoltatni ezeket a számokat, de egyértelmű információt még nem kaptunk arról, hogy pontosan 2000 emberről volt szó. Szerintünk néhány százról van szó, ami legalább olyan nagy baj, de pontos adatot nem tudunk mondani arról, hogy ki, hányat öltek meg. Többet nem hallottunk erről. Ezek az emberek a szomszédos országokba kerültek, de többet nem tudunk, hiszen ezeket a helyszíneket nem tudjuk megközelíteni tehát Csádban, Nigériában és Kamerunba kerültek. A delegációk szorosan figyelemmel követik az eseményeket a tagállamokkal együtt, és ahogy mondtam, párbeszédet folytatunk a nigériai kormányjal is, következő ülésünk során is erről fogunk beszélni, és próbáljuk kialakítani azt az EU stratégiát, amivel fokozhatjuk a Boko Harami fenyegetettségre adott válaszolunkat, és ez nem csak Nigériáit érinti, hanem a környező országokat is. A stratégiáról megnyugthatom önöket, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy ezt a lehető leg pontosabban alakítsuk ki. Las preguntas, porque si no, no tendremos... Igen. Köszönöm szépen, de kérem, hogy most már legyünk rövidebbek, mert nincs olyan sok időnk a kérdésekre, hiszen a válaszokra is időt kell hagyni, hiszen azt gondolom, hogy Demes Márker kolléga most már azért csak megkapta a válaszokat, és most már örülnénk, hogyha egy kicsit az időre is tekintettel lennénk. Nincs sok kérdés, van és kevés idő. Rendben, köszönöm szépen, de Wiener, kolléga kap szót. Nepálról lesz szó, a Nepálban meghozott törvényről, az igazsági és megbékélési bizottsággal kapcsolatban. Because there was a lot of criticism. Nagyon komoly kritika érte a nemzetközi szervezetek részéről, illetve az ENSZ főképviselő részéről, illetve a nepáli legfelsőbb bíróság részéről is, hogy ez a megbékélési tanács törvény nem megfelelő, és a nemzetközi jogi kötelezettségeknek sem tesz elő, e, mert a nemzetközi jogi értelemben elkövetett bűncselekményekre nem szolgál megnyugtató megoldással. Alapvetően az Unió semmiféle e, nyilatkozatot nem tett, főleg nem egységes nyilatkozatot a TRC törvényel kapcsolatban, és a a törvény elfogadásán követően az Európai Unió véleményt nem nyilvánított. Azt tudjuk, hogy a jogállamiság az emberi jogok tisztelete, ilyen fontos, akkor miért nem adtunk ki egy nyilatkozatot arra, amiben ösztönözzük a, a valódi igazság szolgáltatást, hogy az elkövetőket valóban igazság, bíróság elé állítsák. A végrehajt a TRC törvény végrehajtását gyakorlatban történő átültetését figyelmel kell követni annak érdekében, hogy a, ebben a kontextusban működő e, civil szervezeteket segíti-e ez. Felmerül az a kérdés, hogy e a törvényel kapcsolatos problémákat felvetjük-e. Például, hogy a törvény a kárpótláshoz való jogot nem veszi figyelembe, illetve e, a jelenlegi igazságügyi rendszer annak is főképpen büntetőjogi keretében be mennyire illeszkedik ez a törvény. mert az az utolsó kérdés is, ami nem ezzel a törvényel kapcsolatos, hanem egy másikkal, egy jobb információval kapcsolatos. 2014. augusztusi könyvben Thomas Bailey könyvében jelent meg, ahol a európai, arról beszél, hogy Európa együttműködött a nepáli polgárháború alatt az emberjogi emberjogsértésekben, főként az MI6, tehát a brit titkos szolgálat a Mustang művelet során segített a nepáli elnyomókat abban, hogy letartóztassanak embereket és megkínozzák őket. Hogyha igaz ez, akkor ezen a kapcsolatban az Európai Unió milyen álláspontra helyezkedik? Peter Nagy, Igen, tehát mi az EU álláspontja ezekkel kapcsolatban? Péter Navi-nak adom meg a szót, hogy válaszoljon. And I think Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon aktuális, hogy Nepáról beszéljünk. Ez az említett törvény természetesen a nepáli átmenet egyik alapköve, és ezen törvény alapján felállítanak kettő bizottságot, az egyik az igazság és a megbékélés nevét viseli, a másik pedig az eltünteket ügyét, ügyeit vizsgálja. Az eddig hozott lépések ellenére ez a törvény a nemzetközi normáktól messze esik, és eh, a asszony eh, említett egy pár eh, hibát, illetve hiányosságot. A külszolgálat teljes mértékben tisztában van mindezekkel, illetve azzal is, hogy az emberjogi civil szervezetek, a legfelsőbb bíróság, a nepáli legfelsőbb bíróság elé vitték az ügyet, illetve alkotmányi bíróság a átmenet ti igazságszolgáltatás nagyon fontos összetevő ennek az átmenetnek, ennek az átalakulásnak. Természetesen rendszeresen kapcsolatot tartunk, nem csak az állami szervekkel, hanem a civil szervezetekkel is, illetve olyan joggászokkal is, akik tisztában vannak azzal, hogy milyen nemzetközi normáknak kellene, hogy megfeleljen ez a törvény, illetve az átmeneti igazságszolgáltatás. Nos, ők is fenntartásaikat fejezték ki ezzel kapcsolatban. A legmagasabb politikai szinten talán emlékeznek, hogy Van Rompuy és Barúzó elnök urak is beszéltek a BK átmenet folyamatáról, a nepáli miniszterelnökkel, amikor tavaly szeptemberben itt járt Brüsszelben. Pibags volt biztos ír, úr is felvetette októberi látogatása során pár héttel később Nepálban ezeket a kérdéseket. Meggyőződésünk, hogy az a módszer, ahogy megpróbálunk együttműködni Nepál, azzal segítettük az átmenetet, ugyanakkor még nem értük el azt, amit szeretnénk. A törvények kapcsolatos bármiféle nyilatkozat hozzáadott értéket nem képviselt volna. Nagyon kényes ez a békés békefolyamat, illetve ez az átmenet. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy nem adunk egy nyilatkozatot, egy új nepáli alkotmány elfogadását várjuk, ami a nepáli békefolyamat központi eleme. Január 22-én, azaz holnap jár le az a határidő, amit önmaguknak szabtak a nepáliak. Nyilván ezt nem fogják tudni tartani. Szeretnénk, hogy a politikai vezetők eh, konszenzusra jussanak. A jelenlegi feszültségek tükrében, amelyeket Katmanduban tapasztalhatunk, és amelyek amiatt alakulnak ki, hogy valószínűleg ezt az említett határidőt nem tudják tartani. Éppen ezért ma az ENSZ képviselője a nemzetközi közösség nevében kiadott egy nyilatkozatot, az EU nevében is. Ebben a nyilatkozatban aggodalmát fejezi ki, és minden, arra kér minden pártot és felett, hogy a tárgyalóasztalhoz üljenek újra. Az Európai Unió természetesen pénzügyileg is támogatja a nepáli béke folyamatot. Ez a Nepal Peace Trust Fundon keresztül történik. Négy olyan projektet támogatunk, amely a konfliktus áldozatainak rehabilitációját szolgálja, főként az otthonukból elűzötteket, illetve a fogyatékkal élők rehabilitációját és úgy gondoljuk, hogy ki kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, az eltűntek ügyét, a megküzdöttek ügyét, illetve főként a gyermekek ügyét. A Thomas Bell által kiadott könyvre a brit külügyminisztérium már reagált, az augusztusi, egy augusztusi Guardian számban reagáltak, ezért nem hiszem, hogy nekünk bőven kellene erről beszélnünk. Az Európai Unió természetesen szorosan figyelemmel követi ezt az átmenetet, ezt az alkotmányos béke folyamatot, és reméljük, hogy egy békés, demokratikus átállás, átalakulás útjára lép Nepál a nemzetközi normáknak megfelelően, és hogy a törvény is így alakul majd. Ugyanakkor Nepálnak magának kell most a szükséges döntéseket meghoznia. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Folytatjuk az ülést. Kérdés eh, hangzik el. Kérdés hangzik el Anna Gomez kollégától, aki nincs itt. Én fogom őt helyettesíteni. A következőt szeretné feltenni Etiópiával kapcsolatban. Milyen intézkedéseket tett az Európai Unió azért, hogy eh, elérje eh, az etiópiai Skinnego Rio és Andárkecsev szege elbocsátás, szabadon bocsátását. Brit állampolgárok ők, akiket lelkiismereti okokból börtönöztek be az EU. A nagy, nagykövetsége meglátogatta őket, megnéztek, megnézték, hogy milyen egészségi állapotban vannak, mert tudjuk, hogy sokan megbetegedtek, és mely politikai következményeket eh, kapcsolhatunk a folyamatos börtönben tartáshoz. Victoria Ligien fog válaszolni erre a kérdésre. Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdést és a lehetőséget, hogy megvizsgálhattam Anna Gomes asszony kérdését. Én vagyok a, a Afrika szarva, Kelet-Afrika ügyek képviselőnek titkára. Háttérként röviden elmondanám, hogy mennyire sokszínű és régi kapcsolatot tartan az EU Etiópiával, amely folyamatosan változik emberi jogi kérdésekben, biztonsági kérdésekben és nagyon sok egyéb kérdésben foglalálást. Rendszeres politikai pár, párbeszédet veszünk fel az e- etióp kormányjal, és ezekben pár párbeszédekben folyamatosan elis, elismételjük a politikai szabadságok, szólásszabadság fontosságát, és a megfelelő eljárásokra koncentrálunk a bírósági eljárásokban. Elmondjuk aggodalmainkat, a terrorista ellenes proklamációkat, illetően is, amelyet szerintünk az ellenzék elfolytására használnak fel. Az EU többször elmondta aggodalmát, különösen tavaly 2014-ben a két, két nyilatkozat kiadását követően újságírók, blog, blogolók és ellenzéki képviselők le, letartóztatása miatt. Ezt a helyszínen Addis Abebában követjük figyelemmel. Az EU delegációja figyelemmel kíséri a három említett személy bírósági eljárását, akik e, az utóbbi személynek kettős brit-etiópiai állampolgársága van. Kapcsolatot tartunk a bebörtönzöttek családjával, rokonaival, és támogatjuk is őket, amikor szükség van erre. Ez történt például 2013-ban is, amikor uh, eh, Viedalim uh, eh, éjségsztrájkba kezdett, és mi megkerestük a családot, azonnal reagáltunk, és uh, felvettük a párbeszédet a kormányjal is. Ami rá se szegét életi, beszéltünk már róla múlt szeptemberben itt a, ugyanebben a szakbizottságban. Az EU delegációja teljes szívvel támogatja a brit álláspontot, amely hozzáfért annak a cege hoz találkoztak vele decemberben, és megerősítették, hogy tavaly decemberben jó egészségi állapotban volt. Mindehez hozzátartozik, bár nem kérdezték, de azért elmondanám, hogy nyilván tudják, Etiópia két brit E, etióp eredetű brit állampolgárt is letartóztatott január 15-én, e, akik Etiópiában próbálták e, megalapítani az iszlám állapot. Támogatjuk a brit erőfeszítéseket azért, hogy a konzul révén felvegyük velük a kapcsolatot, és megfelelő eljárást biztosítsunk nekik. Etiópia fontos partner az EU-nak számos kérdésben, különösen például béke és biztonsági kérdésben. Etiópia a legfontosabb partnerünk az AMISZAM létrehozásában Szomáliában, és a regionális pár, párbeszédekben a dél-szudáni háborús felek között. És amíg létrehozzuk az Etióviával a politikai párbeszédet, különösen e-, emberjogi és politikai kérdésekben, az a véleményünk, hogy nagyon fontos megerősíteni ezt a partnerséget a különféle párbeszédi formákon keresztül, amelyeket már megalkottunk, például emberi jogi kérdésekben és az emberi jogi harcosok védelmének érdekében, hiszen nagyon gyakran kerül elő ez a párbeszédeinkben, Külön, konkrét párbeszédeket folytatunk emberi jogi kérdésekről, és a mi szemszögünkből szerintünk ez a legjobb eljárás, hogy a fórumot életben tartsuk. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Eh, ahora tiene la palabra la señora Vergia. Köszönöm szépen, és Bersi asszonynak van egy kérdése Marokkóval kapcsolatban, parancsoljon. És uh, itt a helyzet uh, feszültségmentesítésével kapcsolatban, parancsoljon. Az etiópiai és marokkai eh, helyzettel kapcsolatban eh, nem tudom, hogy eh, ez a válasz Marokkóra is vonatkozik-e. Marokkóval normális kapcsolatokat tartunk fel, miközben ez Etiópával kapcsolatban Hát ez a válasz, ez szerintem, szerintem ez elfogadhatatlan. Sajnálom, hogy egyszerűen a diplomácia nyelvét most félre kell tennem, de egy, azt mondani, hogy Etiópia egy normális ország, amelyen normális kapcsolatokat ápolunk, közben az egyik legrosszabb afrikai diktatúráról van szó, szerintem ez elfogadhatatlan. Lássuk most Marokkót. Az, a legnagyobb emberi civil szervezetek aggodalmukat fejezték ki a marokkói helyzetekkel kapcsolatban. A marokkói e, emberjogi szervezetek, az Amnesty International is megszólalt ez ügyben. az utolsó pillanatban vonják vissza az engedélyeket, e, a teremfoglalásaikat utolsó pillanatban dobják vissza, ellehetetlenítek őket. a nem Karincserinkben 2013-ban ugye emberi díjat is kapott, így tehát valamilyen fajta nemzetközi elismerés is körülveszi ezt a, ezt a kérdést. És még több nevet idézhetnék, akik a politikai fogvatartott szimulima politikai fogvatartottaknak a, a, a politikai ellenzék képviselője, a fiatalok százával ülnek marokkai börtönökben, ahogy azt említettem. Szeretném, hogyha, hogyha a szokásos nagyszavakon kívül konkrét válaszokat is kaphatnánk hiszen a kétoldalú együttműködés keretét tárgyaljuk újra Marokkóval, ez egy különösen szoros partneri kapcsolatot jelentene. Úgy gondolom, hogy a civil társadalom szempontját is figyelembe kell itt venni. Azt szeretném tudni, hogy hogyan lehetne javítani a dolgokon, hogyan lehet lenne a, a jogállamiság, a demokrácia, e, az emberi jogok tiszteletben tartását valóban biztosítani, és hogyan tudjuk a civil társadalom helyzetét megszilárdítani, hogyha a marokkói civil szervezetek munkáját ellehetetlenítik, és a megfélemlítés, elnyomás mindennapos e, velük szemben. Ez valóban egy demokrácia? Hiszen hogyan lehetne az, hogyha a civil társadalommal ezt lehet tenni? Jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban konkrétumokat is hallanánk. Köszönjük, Verzsia asszony. Eh, Bernard Savage. Köszönöm szépen Verzsia asszonynak, és eh, azt gondolom, hogy Bernard fog válaszolni a kérdésre, franciául úgy tűnik. Köszönöm. Először is nyílt, konstruktív, őszinte párbeszédet folytatunk Marokkóval minden területen, beleértve az emberi jogokat és a demokrácia kérdéseit is. Nyilván az emberi jogokat szeretnénk előre mozdítani Marokkóban, a magas szintű politikai párbeszéden keresztül. 2014. decemberben járt a társulási tanácsülésen Han biztos úr, és itt egy emberi jogi kérdések is nyilván napirendre kerültek. A megerősített politikai együttműködés kérdései is napirenden vannak. A cél e, az, az, hogy a demokratikus folyamatokat segítsük, a fontos reformokat szintén, amelyet a 2011-es új alkotmány fektetett le, ennek a kereteit ez olyan új alkotmány fektette le. Természetesen a kölcsönös építés az egyik eh, előfeltétele ennek. Január 28-29-én eh, eh, kerül sor a következő ilyen látogatásra, amikor Marokkóban járnak majd az Európai Unió képviselői annak érdekében, hogy megvizsgálják a helyzetet ott helyben, és hangot adjanak az Európai Unió aggodal mainknak. A Demokrácia, Kormányzás és Emberi Jogok Bizottsága októberben ülésezett Brüsszelben, itt is felvetettük az emberi jogvédő szervezetek munkájának korlátozását, illetve a civil szervezetek munkájának megnehezi, megteremtését a marokkói emberjogi tanácssal rendszeresen kapcsolat, rendszeres kapcsolatot tartunk fel, és a civil szervezetek ernyő szervezeteivel is kapcsolatban állunk annak érdekében, hogy naprakész információval rendelkezzünk a helyzet alakulását illetően, és próbáljuk őket segíteni annak érdekében, hogy a demokrácia emberi jogok védelmében sikere járnak. A civil társadalom eh, eh, segítségét a DHH eh, keresztül valósítjuk meg, amely jelentős pénzügyi eszközökkel is segíti azt, hogy a civil társadalom helyzete javuljon, illetve a demokrácia és az emberi jogok eh, politikái eh, a gyakorlatban is megvalósuljanak. Természetesen tovább folytatjuk az emberi jogi párbeszédet átlátható, nyílt, eh, befogadó módon a marokkói kormányjal. Az Les femmes, ce programme de 45 millions, 45 millions d'euros. 45 millió euróval kívánjuk az esélyegyenlőségi programot támogatni, amelyet egyébként 2013-ban fogadtak el az igazságszolgáltatás terén. Az igazságszolgáltatás reformját is pénzügyileg támogatjuk 70 millió euróval annak érdekében, hogy a 2013. szeptemberben elfogadott igazságügyi reform megvalósulhasson, és a Mm, bevándorlás politika is. Itt is 10 millió euróval segítjük Marokkót. A marokkói parlament képviselőházát is 3 millió euróval támogatjuk. A annak érdekében, hogy a 2014 év elején elfogadott reformprogramot a képviselőhez is végrehajthassa, az, és további három millióval ö, támogatjuk az emberjogi tanácsot, a marokkai emberjogi tanácsot, illetve a, a tárcaközi emberjogi ö, bizottságot. Azt hiszem tehát ö, ö, fontos az EU-Marokkó mm, Parlamenti Vegyes Bizottság munkáját, amely valóban kiváló fórum arra, hogy a két ország választott, közvetlenül választott képviselői nyílt párbeszédben tárgyalják ezeket a fontos kérdéseket. A képviselő asszony utalt is egyébként erre. Itt konkrét eseteket is föl tudnak képviselők vetni. Marokkót segítjük, azon belül a civil szervezeteket, azon belül az emberjogvédő szervezeteket, az említett eszközökkel. A 2011-es alkotmánynak kell érvényt gyakorlatban kell átültetni és a reformokat végrehajtani ez megvalósulhat azáltal, hogy a marokkói civil társadalomnak is részt kell vállalnia mindezekben a reformokban, ebben próbáljuk segíteni Marokkot. Merci. Mm, vamos a formular la última pregunta. Köszönöm szépen. Que tiene que ver con... Amely tőlem származik. Eh, saben ustedes que... Köszönöm szépen. Tehát arra a kérdésre önök is tudják, hogy december 27-én az Interpol megkeresésére Murad Beketebayev nevű polgárt Spanyolországban letartóztatták. Ő az egyik opozíciós párt tagja volt, és egyébként Madridban tartózkodott a letartóztatás időpontjában. Egy másik esettel kapcsolatban, Alexander Pavlov kazah disszidenssel kapcsolatban, aki egyébként politikai menedékjogot kérvényezett meg magának Spanyolországba, és ők a kazah ellenzékiek két jelentős személyisége volt, és itt jártak az Európai Parlamentben, és gyakorlatilag arról volt szó, hogy milyen nehézségekbe ütközik ellenzékiként a polgári jogokért fellépni ebben az országban és ez gyakorlatilag egy Interpolos határozat volt, tehát hogy Bayev tulajdonképpen ez botrány, hogy menekült jogi státuszt kapott Lengyelországban 2013 decemberében. És akkor hogyan fordulhat elő, hogy ő egy elismert menekültként egy másik tagországban letartóztatásra kerüljön? És ő ezután egyébként szabad lábra helyezték, felfüggesztett ítéletet kapott, még várja a perét. de a kérdés az az, hogy tényleg szabadon fogják-e engedni, és a spanyol hatóságok legalábbis most felfüggesztett szabad lábra helyezték, tehát és eh, a kérdés az az, hogy eh, akkor gyakorlatilag most mi fog történni vele? Nem tudom, hogy önök elgondolkoztak már azon, hogy ebben az esetben, egyáltalán ebben az ügyben hogyan szeretnének eljárni. Está aquí eh, Andron Perkauskian. Igen, Andron Perkorskion fog az ALB részéről válaszolni, külképviselet részéről. Parancsoljon! It's indeed aware of the case of uh, Mr. Murad Bek Ketabayev, and as you rightly said, according... Ahogy ön is nagyon helyesen mondta, Katabayev úr urat január 15-én elengedték, e, de még egy kiadatási meghallgatása vár. Meg kell jegyezni, hogy e, kétoldalú kiadatási egyezmények hatája alá esik e, tagállamok és harmadik állam között, és nem az EU jogának nincs, EU jogszabálynak nincs hatája. Biztosítatom önöket, hogy figyeljük az emberjogi helyzetet Kazasztánban. Próbáltuk felszólítani Kazasztánt arra, hogy tartsa figyele, tiszteletben az emberjogi kötelezettségeit minden szinten, különösen az e, éves emberjogi párbeszéd keretében hívjuk fel erre a figyelmet. Köszönöm szépen. Bueno, eh, aquí concluye el tiempo de las preguntas. Eh, yo... Akkor ezzel lezártuk a kérdések óráját, <coughs> és eh, akkor azonnal nagyobb körben folytatjuk, folytatjuk az ülést, de még engedjék meg, hogy eh, az érdével e kapcsolatban valamit elmondjak. Igen, ön is hallgassa meg, megkérem. Igen. Tehát ezeket a kérdéseket mi ugye azért tesszük fel, mert önök is, tagjaink ismerik a helyzetet, ezekben az érintett országokban, Kazasztánban, Nepálban és más helyeken, tehát nem azért teszik a kérdés, mert nem ismerik a helyzetet, hanem egyszerűen információkat szeretnének kapni a külképviselettől, ami az általánosságokon túlmegy, hiszen ezt ők is tudják, és minden olyanon túlmenően, amit egyébként általánosságban úgyis mindenki tud. Tehát eh, mi igyekezni fogunk a kérdéseket és a válaszokat a lehető legrövidebbre szabni, de hát azért ennek ellenére valamilyen hasznot kell, hogy hozzanak számunkra válaszok, mivel hogy azért mi szeretnénk tudni, hogy milyen keretek között dolgozunk együtt ezekkel az országokkal. Tehát valóban nagyon szép dolog, hogy itt türelmesen itt voltak egyesek, akik megvárták azt, hogy válaszolhassanak a kérdéseinkre. De számunkra ez a kötelességünk, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, és utána nyomozzunk, hogyha amikor emberi jogok megsértéséről van szó harmadik országokkal kapcsolatban. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Y vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Jó, akkor folytassuk is a következő napi rendi ponttal. Ami, de azért még először várjuk meg a meghívott vendégeinket, és utána kezdjük a következő pontot. Esta tarde no sé de dónde viene ese ruido. Ah, es una conexión que estamos haciendo con Beirut. Igen, ez a zaj és a lárma, ez valahogy a vezetékből jön, tehát... Tehát akkor most először az állam nélküli emberek helyzeteiről szeretnénk beszélni, olyan esetekről, amelyeket konkrétan szeretnénk megbeszélni. Egyébként egy tanulmányt is meg fogunk hallgatni, Laura eh, Mandas asszony részéről, és eh, minden olyan eh, állampolgárság nélküli személyről beszélni fogunk, akiket ez érint. Itt 12 millió embert érint egyébként ez a kérdés, és legalább 600 ezeren vannak állampolgárság nélkül itt Európában is. És a, először meghallgatjuk a tanulmányt, majd utána még egy Beirutban van egy szakértőnk is, és áll a kapcsolat vele? Vagy először ő vele beszéljünk a kapcsolat miatt? Hogyan járjunk el? Nem, akkor először is a tanulmányt hallgatjuk meg, Laura van asszonytól, és ezután fogjuk létrehozni a szakértőnkkel, a Beiruti vendégünkkel a kapcsolatot. Uh, good afternoon everyone, and thank you very much. Jó napot, kívánok mindenkinek! Uh, köszönöm a lehetőséget, hogy személyesen is elvezethetem azt a uh, tanulmányt, amelyre remélhetőleg mindenkinek volt ideje egy pillantást vettem a mai ülés előtt. Először röviden egy tapasztalatról számolnék be. Ciburgi eh, Egyetemen eh, tanítok egy érdekes eh, kurzust, emberjogi kurzust, nagyon vegyes diákcsoportnak. Az általában ilyenkor először hallnak emberi jogokról a diákjaim, és a, az állam nélküli állapot nagyon érdekes módja annak, hogy az emberi jogi kihívásokkal megismertessem őket. Ez egy olyan helyzet, hogy mondjuk a, a hontalan, stateless, állam nélkül maradt állapota egy, egy, egy szorosan összekapcsolódik az emberi okkal. Azok a, a hontalanok, akik nem rendelkeznek állampolgársággal, és nem élvezik az ebből adódó védettséget sem. A, a kurzus során, az előadások, illetve az órák során végigfutjuk ennek a különböző formáit és stádiumait. Tehát a hontalanság alapvetően egy emberjogi probléma. Egy hontalan polgár nak számít az, amelyet egyetlen állam sem ismer el állampolgárának. Akinek nincs állampolgársága, az a hontalan, stateless az állampolgársághoz való jog egy alapvető emberi jogok. Tehát több millió ember, eh, illetve van világszerte, illetve több százezer Európában, aki hontalan, eh, így az ő állampolgársághoz való joguk sérül ezáltal. De ennél sokkal szorosabb az összefüggés. Amikor a hontalanságot eh, vizsgáljuk, akkor láthatjuk, ez jó néhány, sok más de állampolgári jogi, illetve nem jogi eh, problémát is felvet. A vallás és etnikai kisebbségek elleni diszkrimináció sok formát ölthet, eh, marginalizáció, megbélyegzés például, de például az állampolgárság megtagadása is lehet ennek egy formája, így hontalanná válhatnak. A nők elleni diszkrimináció is összefügg ezzel 27 olyan országban világszerte, ahol a nőknek nincs meg ugyanaz a joguk, hogy az ámpolgásról továbbadják a gyermekeiknek, mint a férfiak. Mi van akkor, hogyha ismeretlen a férj például, az ámpolgársági törvények beli egyenlőtlenség miatt problémát okozhat ez. A diákjaimmal azt is vizsgáljuk, hogy a hontalanság hogyan okozhatja, gyorsíthatja fel a többi emberjogsértést, olyan problémákra gondolok, amelyeket jobban ismerünk. Az állampolgárság kulcsa a politikai részvételnek. Egy demokrácia akkor lehet befogadó, inkluzív, akkor beszélhetünk egy igazán teljes demokráciáról, hogyha mindenki részt vehet a politikában, a hontalanság ilyen problémákat is felvet. Az állampolgárság jó néhány más joghoz is kulcs. A hontalan gyerekek például nem kerülhetnek be a nyilvántartásba, nem tudnak részt venni a szoktatásba, nem jutnak egészségügyi ellátáshoz, nem, jutnak, nem tudnak bankszámlát nyitni, nem tudnak örökölni, nem tudnak munkaerőpiacon részt venni, nem kapnak semmiféle szociális ellátást, nem utazhatnak, nem mehetnek nem házasodhatnak. Tehát ez e, esetleg e, oda is vezethet a, a hontalan, az állampolgárság nélküliség, hogy e, sokkal könnyebben esnek mondjuk az emberkereskedők áldozatául, előszedik őket otthonukból, és így tovább, és így tovább. Az emberkereskedelem és a hontalanság kapcsolatait vizsgálja ez a kérdelem, amit tartok, a tájföldi példát körüljárva, ahol ez egy nagyon elterjedt probléma. A hontalanság nagy veszélynek teszik ki az érintetteket, mert a hontalanság a hontalanokat, állampolgárság nem rendelkezőket, akik kevésbé tanultak, képzettek, jóval szegényebbek, az állami, az állam segítségét sokkal nehezebben tudják igénybe venni akkor, hogyha emberkereskedők csempészek áldozatául lesznek, vagy válsághelyzetben ők az elsők, akiket kihasználnak. Nos, ők a legkitettebbek ennek a problémának. 12 hét után, május végére a diákokkal nem csak a hontalanságról beszélünk, a kisebbségi jogokról, nőjogokról, diszkriminációról, jogállamiságról, gyerekjogokról, migrációról, gazdasági, szociális, kulturális jogokról, kényszerkitelepítésekről, demokratizálódásról, eh, államosodásról, konfliktusokról, és jó néhány más kérdésről. Miért mondom el mindezt? és ez a tanulmány vagy jelentés eh, a bevezetőjében erről beszél. Miért? Azért, mert úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy eh, amikor arról beszélünk, hogy mit tehetünk a hontalanság ellen, akkor ezt megfelelő kontextusba helyezzük el. Például el kell ismerni azt, hogy jó néhány ember jogi kihívással kell szembenéznünk, mindegyik nagyon fontos, nagyon nehéz előrelépni ezen ügyekben. Ebben a környezetben a hontalanság egyszerűen gyakran a nemzetközi közösség inger küszöbét nem éri el, nem üti meg, de ez nem, nem egy új keletű probléma, ráadásul jó néhány más emberjogi kérdéssel szorosan összefügg. A hontalanság elleni harc nagy részt más emberjogi problémák elleni harccal esik egybe. Például a nemies egyenlőség az igazságszolgáltatásban nagyon sokat segíthet abban, hogy a hontalanság ellen felvegyük a harcot. Továbbá az emberi jogsértések elleni harcot is segítheti az, hogyha a hontalanság problémájára megpróbálunk gyógyírt találni, hogyha például a gazdasági, szociális és kulturális jogokhoz való egyenlő hozzáférést próbáljuk biztosítani, akkor a mögöttes okokat kell eh, vizsgálnunk. Tehát a hontalanság problémája az Európai Unió számára nem új keletű, és eh, nem lehet ezt szétválasztani más emberjogi Eh, aggodalmaktól. A mm, tanulmányunk 18-19. oldalán megpróbáljuk a hontalan uniós eh, emberi prioritások közötti kapcsolatokat leírni. Ezekről már beszéltem, a hontalanság és a nemi egyenlőség, a kisebbségek védelme, a vallási szabadságjogok, közösségi szociális, kulturális jogok, embercsempészet, de a hontalanság ráadásul egy olyan kihívás, amely a gyerekjogokkal, demokráciával, és az emberjogvédők munkájával is szorosan összefügg. Fontos tisztában látnunk, hogy mennyire összefüggnek ezek a kérdések. Mm. Egy hontalanság specifikus, tehát egy ilyen probléma felől történő megközelítés nagyon sokat segíthet, ez a bilaterális és többoldalú fellépés segítheti, jobban tisztában láthatunk, hogy milyen intézményi lépésekre van szükség. Alapvetően a szakpolitikai jelentésben erre próbálunk választal szolgálni. Felmérjük a, azt, hogy milyen munkát végez, végzett a külső felépése során az Európai Unió, és megpróbáljuk levonni azokat a következtetéseket, amelyekkel tovább léphetünk. I want to just point very briefly to five of the features. Öt dologra hadd mutassak rá a jelentésben, öt kulcs elemre, remélhetőleg a mai ülés során feketem annyira az érdeklődéseket, hogy ezeket alaposabban átolvassák. Először is vizsgáljuk a hontalanság kérdését az Európai Unió belső dimenziója irányából. Persze elsősorban a külső fellépésre koncentrálunk, de a szakpolitikai koherencia, a külső és belső fellépés koherenciája miatt a jelentésünk, vagy a tanulmány egy pillanatfelvétel szolgál a tekintetben is, hogy hogyan áll a hontalanság problémája az Európai Unión belül. A, a, a tíz legnagyobb hontalan csoportból kettő az Európai Unió tagállama, és több olyan tagállam van, ahol több ezer állampolgárság nélküli ember van. Tehát az unión belül is sokakat érint ez a probléma jelentős. Megmondhatjuk tehát a problémát komoly emberjogi hatással is bír a hontalanság problémája. Egy jelentést adott ki tavaly októberben az Európai Hontalansági Hálózat. Még mindig hontalan, még mindig szenved ez a címe amely azt vizsgálja, hogy Európában milyen problémákkal kell szembenézniük a számpolgárság nélkülieknek, például a jogfosztottság, illetve a jogbizonytalanság a legjellemzőbb. A hontalanság tehát nem csak az unión kívüli problémát jelent, hanem a saját házunk táján is rendet kell rakni ez ügyben. A tanulmány éppen ezért beszél arról is, hogy az uniós keretben mik az új fejlemények, például milyen vállalásokat tett az Európai Unió, az ENSZ hontalansági egyezményhez való csatlakozás, illetve a tagállamok koordinációja ez irányú felépés terén tehát eh, a hontalanság és a migráció kérdéseinek összefüggésében. Nagyon adhok fellépés eh, jellemezte az Európai Uniót ez ügyben, átfogóbb, következetesebb, koordináltabb fellépést szeretnénk látni az unión belül erre vonatkozóan. Ez ebből következne az, hogy eh, az unió külső fellépése is sokkal hitelesebbé válna ez ügyben. Lássuk most a külső fellépés területét láthatjuk, hogy az Unió jogi programjában ez nem egy kifejezett prioritás. Ugyanakkor mégis olyan terület, amely bizonyos stratégiai dokumentumokban fontos szerepet kap. Például az emberjogi és demokrácia cselekvési tervben igencsak hangsúlyos szerepet kapott. Az igazi kihívás jelenleg az, hogy hogyan tud az Európai Unió szerepet vállalni ezen a téren. Gyakran ezek rejtett kérdések, rejtett témák, hiszen az unió ez irányú fellépése a vonatkozó emberjogi eh, területekre korlátozódik. Például láthatunk olyan projekteket, ahol az Európai Unió nem nemi egyenlőségi programokat eh, támogat, beleértve az állampolgársági törvények területét is. Vannak olyan helyzetek is kialakulhatnak, amikor az Európai Unió állásfoglalásokat fogadott el az emberjogi tanácsban, a hontalanság kérdésében. Hogyha mindezt vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a, a tájékoztatás, illetve az érdekvédelem területén nagyon sokat lehetne még tenni. Nem csak a hontalanok védelme, támogatás segítése terén, hanem annak megelőzésében is. És gyermekjogok, nemiesi egyenlőség, vagy vallás szabadság. Ezek prioritásnak számítanak az Európai Unió emberjogi programjában, most ezekkel szorosan összefügg a hontalanság kérdése. A tanulmányban ajánlásokat is teszünk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megerősíteni a többoldalú és bilaterális szerepvállalását az Európai Uniónak ezen a téren. Ma délután szeretnék a 29. oldalon lévő keretes részre utalni, amelyben felvetünk bizonyos gondolatokat arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament konkrétan mit tehet a hontalanság elleni harc terén. Láthatjuk, hogy jó néhány más olyan emberjogi terület van, ahol a parlament tematikus állásfoglalásokat fogadott el, meghallgatásokat tartott, fórumokat, workshopokat, az emberjogi helyzetet felmérte, amikor eltogatott az adott országokban, illetve együttműködött parlamenti képviselőkkel világszerte annak érdekében, hogy lássa, hogy hogyan áll a helyzet. Nos, a hontalanságra is ugyanazokat a technikákat lehetne alkalmazni. Ez a arrangements that can be strengthened, including examples arra is próbálunk javaslatot tenni, hogy milyen eszközökkel, milyen képzésekkel lehet segíteni, és egy potenciális javaslatot is tesz Country Quick Scan for Stateless Issues, ez az angol neve ennek, amely gyors, gyorsan tud választ adni arra, hogy az adott országban eh, a hontalanság kérdése valóban mennyire égető probléma. Végezetül a tanulmány végén az utolsó oldalakon tematikus és országspecifikus prioritásokat eh, vázolunk fel. A meglévő uniós fellépésekből megpróbáljuk levonni a következtetéseket, Eh, hogyan lehetne ezt a hontalanság területére lefordítani. A UNHCR-tól eh, az ENSZ eh, képviselőjétől majd talán művemben hallhatnak erről. Van egy nemzetközi kampány, amely a nemi esélyegyenlőtlenséget kíván teremteni az állampolgársági törvényekben, illetve van több olyan ország, ahol jelenleg komoly lehetőség nyílik arra, hogy a hontalanság problémájára megoldással találjunk, illetve vannak olyan országok, ahol egyre égetőbbé válik ez a kérdés. Ennyit szerettem volna röviden, tömören és lassan összefoglalva elmondani. Eh, voy a dar la palabra ahora al señor Köszönjük szépen, és akkor Mandi eh, kolléga kap szót, ő a HCR képviseletében. Parancsoljon! Um, Köszönöm szépen, elnök asszony! Az ENSZ menekültügyi szervezetének eh, menekült eh, védelmi mandátuma mellett van még egy felhatalmazásunk arra, hogy megvédj, megvédjük a hontalanokat. Pont ezért eh, csatlakoztam a önökhöz. Ezek a témák rendkívül fontosak számunkra ebben az összefüggésben, mert a világ parlamenti képviselői eh, nagyon, nagyon sok eh, hontalansággal összefüggő problémát kell megoldaniuk, eh, amivel kapcsolatban nemzeti jogszabályokkal kell foglalkozniuk, és azok alkalmazásával. Angolul azt hiszem, hogy kaptak egy írásos előadást, és ezt fogom követni azok, szám, azok számára, akik ezt megkapták, szintén követhető. November 4-én tavaly Antonio Gutierrez főképviselő globális kampányt indított eh, a hontalanság felszámolására tíz éven belül. Nagyon nagy ívű tervez, ezt mindannyian tudjuk, de reméljük, hogy eh, ha ez marad a nemzetközi közösség eh, célkitűzése, a legfontosabb államok az Európai Unió, a civil társadalom és eh, a világszintű közösség összefog azért, hogy megoldást találjon erre a problémára. Nagyon jelentős kérdés ez mindannyiunk számára. Hadd soroljak fel néhány tényt. Először is a hontalansággal érintett emberek száma nagyon magas, számításunk szerint legalább 10 millió emberről van szó eh, világszerte, akik hontalanok. Ezek mellett eh, van néhány hontalan, akit eh, elüldöztek országukból, és akik menekült státuszban kértek védelmet. Ez érinti azokat az országokat, ahol a hontalakok megszületnek, de más országokat is. A másik kérdés az, hogy eh, ezek a eh, helyzetek már nagyon régen eh, fennállnak és elhúzódnak. Európai összefüggésben, ahogy említették már, tudjuk, hogy 600 ezer hontalan él Európában, az EU-n e belül is, és azon kívül ezek közül sokan már 20 évet meghaladon és hontalanok voltak, Eh, és azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy ez elfogadhatatlan. Tudjuk azt, hogy, és Vandász doktor eh, is elmondta, hogy ez a diszkrimináció fontos kérdés ebben az összefüggésben. Nem csak a nőket érintő, hanem a kisebbségeket érintő diszkriminációról is szó van. Gyakran látjuk, hogy az etnicitás és faj kérdése gyakran fontos szerepet tölt be. Azt is tudjuk, hogy jelentős mértékben érinti ez a gyerekeket. Számításaink szerint öt országban minden, az ország, világ öt országában 10 percenként születik egy hontalan gyerek, a probléma tehát időben elnyúlik. Mi akadályozza a megoldást? Ha nekem egy egyszerű formulával kéne megmagyaráznom, azt mondanám, hogy a hontalanság megoldása 80%-ban politikai szándék, a, por, a kormányok feladata, és csak 20%-ban technikai kérdés és erőforrás kérése. Jelentős problémánk van itt azonban, hiszen a problémát elhanyagolják, és a hontalanok problémáit nem igazán jól értik meg. Ezért indítottunk be e, november 4-én egy kampányt, amikor is először egy külön jelentést bocsájtottunk ki, amely elmagyarázza, hogy mit jelent a hontalanság, és ez miként befolyásolja az embereket a világ, világon <coughs> mindenhol, és miért kell ezzel foglalkozni. Másfelől Antonio Guterres főbiztos nyilvános levelet adott ki két e, államnak, amelyet e, Számos ismert személyiségi talál világszerte Desmond Tutu például a Nobel békedély kitüntetetje, és amelyben az aláírókkal együtt felhívja a kormányokat, hogy intézkedjenek a probléma felszámolására. Harmadszor kiadtunk egy globális intézkedési tervet, amely leírja, hogy a kormányok miként tudják megoldani ezt a problémát. A korábbi előadásban hallottuk, és nem meglepő, ezen a lépések néhánya a jelenlegi problémával foglalkozik, amelyek már 10-20-50 éve fennállnak, de azt is megvizsgálja, hogy mi okozza hontalanságot, és azt is, hogy a, miként lehet az új eseteket megelőzni. Például annak biztosításával, hogy minden gyerek, aki megszületik egy, állam, egy államban, és nincs, nem kap más nem állampolgárságot, az minimum követelményként a születési ország állampolgárságát meghapassa. Fel kell számolni a diszkriminációt, az etnikai alapon történő diszkriminációt ezekben az országokban. Ez továbbra is probléma maradt számos országban, ez nyilván nem meglepő. Miért tartjuk lehetős, lehetségesnek a hontalanság felszámolását tíz év alatt? hadd mutassak, hadd be néhány fejleményt, amely reményre ad okot. Hogyha például megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 12 évben, azt látjuk, hogy számos kormány intézkedett már, becsléseink szerint már legalább 4 millió hontalan ne, állampolgárságot kapott ez alatt a 12 év alatt, tehát vannak példáink a jó gyakorlatra, és azt reméljük, hogy más kormányok is átveszik ezeket a gyakorlatokat, és betartják. Másfelől számos ország megreformált az állampolgársági jogát, eh, a menekültügyi fő, főbiztonsági konferenciát eh, rendezett 2011-ben Genfben, ahol az egyes országok eh, elmondták, hogy felszámolják a diszkriminációt, vagy másképp reformálják az állampolgársági jogaikat, és az ott születő gyerekeknek állampolgárságot adnak. Az elmúlt tíz évben 12 országot is e, láttunk, amelyik megreformálta állampolgársági jogat, és a nők ugyanazokat a jogokat megkapták, és átadhatják ezeket az állampolgársági jogokat a gyerekeiknek, 27 országnak még ezt el kell fogadnia, de a tendencia nagyon kedvező. Végül hadd említsem meg, hogy két nagyon fontos nemzetközi egyezmény foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az 1961-es a hontalanságról szóló konvenció és a 45-ös konvenció. Ezeket nagyon régen el, elfelejtkeztek róla, ám az elmúlt négy évben azt láttuk, hogy újabb érdeklődés keletkezett, és nagyon sokan csatlakoztak ezekhez az eszközökhez, és sokan csatlakoznak még a következő években. Fokozódó elkötelezettséget látunk tehát a feladat iránt. A másik kérdés, ahogy jeleztem, hogy egyre nagyobb politikai szándékra van szükség. Nagyon bátorítóak a fejlemények, nagyon kedvezőek, a hontalanság egyre inkább nemzetközi napirendre kerül, és azt látjuk, hogy az elmúlt ENSZ közgyűlési állásfoglalásban a menekültügyi főbiztonság meghallotta azt a felhívást, hogy tíz éven belül, elvállalta azt a felhívást, hogy tíz éven belül felszámolja a hontalanságot. Azt is látjuk, hogy az ENSZ emberi jogi bizottságában egyre többet teszik fel ezt a kérdést mégpedig um, az egyetemes jogok fényében. Ezeket a fejleményeket tovább kell biztat, bátorítani. Nézzük most meg, hogy a mi szemszögünkből az EU külügyi politikája miként tudja ezt a kérdést segíteni. Először is az Európa Parlament egy állásfoglalás fog elfogadni a hontalanságról, amelyben támogatja az ENSZ menekültügyi főbiztonságnak a felhívását, hogy ezt tíz éven belül számolják fel. Az Európai Parlament felhívta a tag, tagállamokat, hogy jó példával járjanak elől oly módon, hogy országainkon belül megoldoz, megoldják a hontalanság kérdését, és fel, felszámolják azokat az okokat, amelyek a hontalansághoz vezetnek, hogy részesei válnak az ENSZ hontalansági egyezményének, hiszen nem minden EU tagállam írta még alá ezt az egyezményt. A másik kérdés az lehet, hogy az Európai Parlament felkérheti a hontalanság kérdésének megvizsgálását, mégpedig azon országokkal való párbeszédben, akik csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz. Röviden említeném az EU eh, külügyi szolgálatát, eh, és elmondanám, hogy nagyon folyamatos a párbeszéd erről a kérdésről a eh, külügyi szolgálatunkkal. Számos lépés történt, amelyet az EU, a külügyi szolgálat is elvállalhat. Például a keret átvétele, amely foglalkozik a hontalansággal, még, méghozzá a külügyi szolgálaton keresztül, ahogy azt elvállaltuk 2012-ben. Az EU rendszeresen napirendre tűzheti a hontalanság kérdését a sokoldalú emberi jogi párbeszédekben az ország, világ minden országával, megvizsgálhatja az, annak a lehetőségét, hogy finanszírozza ezeket a cselekedeteket a civil szervezetek révén, ENSZ e, egyezmények révén próbálják megoldani a hontalanság kérdését, és megfontolhatja annak a lehetőségét, hogy a 2015 utáni fenntarthatási fejlődés kérdésébe napirendre tűzi ezt. Szívesen válaszolok az önök ezutáni kérdéseikre. Köszönöm szépen. Vamos a dar la palabra ahora. Köszönöm szépen. És akkor most ö, akkor kérdezem, hogy akkor a szakértőnk, Rashia Val Saddam, ö, mal össze vagyunk kapcsolva, Palesztinában az emberi jogi szervezet irodájában ül, és onnan fog velünk beszélni, és ő a palesztin menekültek jogaiért harcol. Öné a szó, parancsoljon! Uh, good afternoon everyone. I hope you are hearing me well. I will... Jó napot kívánok, remélem jól hallanak. Uh, Basically, I want to greet everyone. Szeretnék mindenkit köszönteni. A Önök Szakbizottságának a, a tagjait. Talán kezdeném azzal, hogy Vambász asszony tanulmányával kapcsolatban mit gondolok. Elképesztően érdekes olvasmány ez nagyon sok fontos kérdést felvett, például a szanyakönyvezés kérdését különösen érdekesnek találtam. A szíriai válság kérdését külön kiemeli a tanulmány, nyilván ez minket foglalkoztat most. a, a, nyilván a palesztin menekülteket e, érintő kérdések tartoznak elsősorban hozzám. E, nagyon sok e, országban láthatunk példákat erre a, a, a hontalanság problémájára, illetve arra, hogy az emberek állampolgárság nélkül maradnak, de hát ezt önök talán nálam jobban tudják. a menekült a kontalanságának kérdéséről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Szíria, Libanon és Jordánia eh, problémáját tekintve azt látom, hogy eh, hogyan, mit lehet kezdeni ezzel a kérdéssel, illetve hogy hogyan nehezíti, bonyolítja tovább a palesztin menekültek életét ez a probléma. Roppant aggasztó a helyzet, mert alapvetően a hontalanság nem az anyakönyvvezéssel a születés anyakönyvvezés problémával kezdődni, kezdődik. A jogi státusz problémájával indul a probléma. Libanonban 67 év után még mindig külföldiként kezelik a, a, a palesztini menekülteket, palesztini menekülteket alapvetően társadalmi, gazdasági kirekesztes szenvednek. Libanonban a palesztin menekülteknek például mai napig nincs tulajd, nem lehet tulajdonjoga, nyilván állampolgársággal sem bírnak menekültként a jogi státuszuk megoldatlan, tehát állampolgári vagy polgári jogaikat is érinti e, ez. A libanoni e, kormány próbál megoldást e, találni arra, hogy a palesztinokat ne marginalizálja. Mégis egyre égető problémává kezd ez válni mert a jogi státusz problémája önmagában már nagyon problémás. Jordániában, Libanonban vagy Szíriában született emberekről van szó, akiket nem szívesen annyira könyveznek, mert tudják, hogy itt maradnak, és semmi reményük arra, hogy visszatelepüljenek, egész egyszerűen erre nem terjed ki a mandátum, nem terjednek. Ez a lehetőségük nincsen meg. Még akkor sem, hogyha ez óriási problémát okoz. A szíriai válság miatt tudjuk, hogy a palesztin menekültek akik Szíriából más országokba menekültek, Jordániába és Libanonba például. Nos, az eh, ENC, az eh, UNHCR eh, fellépése például igencsak korlátozott, hiszen te a D cikket teljesen újra kell értelmezni. Alapvetően a cél pedig ez kellene, hogy legyen. Az Egyetemes Emberjogi Szervezet, az UNHRA tudjuk, hogy már így is a lehetséges maximumot nyújtja, és amikor egy ilyen válság alakul ki, amikor ilyenkor kell valamit tenni, akkor párbeszédnek kellene indulnia arról, hogy hogyan lehet ezen menekültek életén segíteni, akik Szíriából, palesztin menekültek, Szíriából szomszédos országokba kell, hogy tovább meneküljenek. Nagyon sok menekültet eh, érint ez. a paraszti menekültek problémája eh, már így is elég, eh, így is elég nagy, ezen kívül a hontalanság problémájával kiegészülve az unióba menekülvén a amúgy is bürokratikus eljárásrend csak tovább nehezíti az életüket, mivel állampolgársággal nem rendelkező emberekről beszélünk. Mik lennének az én ajánlásaim? a Droa szakbizottság, albizottság tagjainak mit javaslok? Nos, először is üdvözlöm az unió fellépését, a, a, a, ugyanakkor valószínűleg itt a régióban nem változik a közeljövőben a helyzet, még a gyermekek anyakönyvözése, hogyha javul is, eh, akkor is eh, eh, a, a, a, a egyes kurcsoportok hogy palesztin menekültek helyzete általánosságban nem fog ettől javulni. Az állampolgársághoz nélküliség, nem, nem az állampolgárság az igazi probléma, hogy az állampolgárság nélküliség, hanem maga az a fajta jogfosztottság, amivel meg kell küzdeniük. Az állampolgárság önmagában édeskevés nem sokat segít, főként egy olyan helyzetben, amelyel most kell szembenézni. Védelemre, nemzetközi védelemre van szükségük, erre szorulnak. A gazdasági és szociális jogokhoz való hozzáférés állampolgárságtól függetlenül Szíriában láthatjuk ezt, a hontalan paleszti menekültek jogait Szíriában Libanonnal szemben biztosították. Most azonban a, a, a háború, polgárháború, a válság miatt ezek a jogok már nem tudnak érvényesülni. Második javaslatom, vagy ajánlásom tehát, a palesztin menekültek nemzetközi védelme tekintetében az 1951-es menekültügyi egyezmény cikkeit kell tiszteletben tartani. Az 1D cikkét ennek az egyezménynek a menekült jogért folyamodó palesztin menekültekre vonatkozóan az uniós tagállamok egyszerűen nem jól értelmezik. Ez a mi benyomásunk. Ami pedig a konkrétan a palesztin közösséget célzó fellépést illeti, nos úgy érzem, hogy egy új cselekvési terve van szükség annak érdekében, hogy a hontalan főként a hontalan palesztin menekültek telepítése megoldható legyen. Az ENSZ menekült ügyi főbiztosának hatásköre alá általában nem esnek a, a palesztin menekültek, nos azt hiszem, hogy erre a helyzetre is megoldást kellene találni. Most nyilván a szíriai válság ez alól kivételt képez. Fontosnak tartom, hogy az Európai Unió külső felépése során a hontalanság kérdését prioritásként határozza meg, és az UNHR-ral, illetve a UNHCR-ral együttműködve nagyobb hozzáférést biztosítson a menekültek szemére az unió, tehát hogy az unió területére való lépést könnyítse meg. Láthattuk azt, hogy a menekült táborokat is leromboltak, hányan vesztették életüket. Láthatjuk, hogy óriási válságról van szó Szíriában. Roppant elkeserítő a helyzet, erre határozott válasz fellépést kérünk. További fellépés, vagy a javaslás. Mi a következménye annak, hogyha nem részesülnek ilyen védelemben, mi van akkor, hogyha ilyen jogi légüles térbe kerülnek? hónapok óta semmi nem történik, egész egyszerűen azért, mert a menekült státusz meghatározása is késik az UNHR mandátum alatt Libanonban, és nagyon az uniós tagállamok az áttelepülést, letelepedést nem nagyon segítik, nem nagyon támogatják Elnézést, elnézést mondja az elnök. Másoknak is hagyjunk időt a vitában, ezért kérem, hogy próbálja, próbálja lezárni a eset. Köszönöm elnök azt, hogy az utolsó mondatomnál tartottam, egyébként is Okay, there is a huge protection gap here for tehát egy óriási, a védelem hiányáról beszélhetünk, azok, akik magukra, azok esetében, akiknek a, a családukat hátrahagyták, nos, a család újraegyesítés intézményét nem szabad tőlük megtagadni. Ennyit szerettem volna elmondani. If any, please, if anyone who has any question, please. Hogy ha kérdésük van, akkor ne hezitáljanak, szívesen válaszolok bármiféle kérdést. Thank you very much please still connected. Of course. Ahora. Kérjük maradjon kapcsolatban. Um, Johanna Green. És akkor hadd adjam meg a szót Johanna Greennek. Ő a, annak a szervezetnek a képviselője, amely a hontalanokat képviseli. Parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy meghívták a képviselet nélküli emberek képviseletét ar- arról, hogy erről er- témát hozzászolhassunk. Nyilván nem ismerik a munkánkat, nemzetközi erőszak ellenes szervezet vagyunk, és képviseletet nyújtunk olyan kisebbségeknek és megszállás alatt élő népeknek. A szíriai helyzetről szeretnék hozzászólni a közel-keleti konfliktus fényében hadd mutassam meg a hontalanság következményeit a legutóbbi um, tanulmányban kijelölt kihívások fényében, és még egy szempontot szeretnék rávilágítani, és ez pedig az EU politikája a kettős kihívással, amikor valaki egyrészt hontalan személy és hontalan néphez tartozik. Ahogy már megjegyeztük, a hontalanság globális problémia, és nem csak ez, és ahogy dr. Van Vász is elmondta, a hontalanság az emberi jogok megsértésének terméke, de további emberi jogi problémákat is eredményez. Például a kurdok esetében Szíriában a marginalizáció, amely Eh, diszkriminációhoz vezetett 1962-ben 120 ezer kurdot eh, tett hontalanná, és 2011-ben, amikor a 49-es nyilatkozat eh, szír, szír állampolgárságot nyújtott a kurdoknak, a számuk megduplázódott azóta, és ennek az az oka, hogy diszkriminatív állampolgársági jogokat alkalmaztak náluk, és Eh, az állampolgársági jogokat a gyerekeiknek nem adhatták át. A kurdok eh, eh, jelenleg a legnagyobb hontalan népcsoport, és a szíriai hontalan kurdok folyamatosan emberjogi sérelmek áldozataivá válnak, megvonják tőlük a nem, nem csak a szavaz, szavazati jogaikat, de az alapvető emberi jogaikat, úgy, mint az állami oktatáshoz való hozzáférés, alkalmazás, dokumentumok lehívása, valamint személyes biztonságuk is. Ahogy már mondtam, a 49-es nyilatkozat, amelyet 2011-ben eh, eh, fogadtak el, és amely állampolgárságot adott eh, a kurdoknak, ám ezt senki nem érvényesítette. Ez egy pozitív lépés bár ennek okai elsősorban politikaiak. Azok a kurd menekültek, amelyeket a jelenlegi válság üzete Szíriából már menekülések előtt hontalanok voltak, és hontalanok maradnak menekült, menekülésük során is. És mi történik velük akkor, hogyha hazatérhetnek, vajon lesz-e joguk újra állampolgárságot felvenni? Azok, akik a nyilatkozatból állampolgárságot nyerhetek, továbbra is úgy érzik, hogy milyen következményei vannak ez, jogaikat érintően, hiszen a válság miatt alapvető jogaikat is fenyegetés éri. És emiatt hat érjek rá a második kérdés, amiről beszélni akartam, és amelyet Van Vals doktor tanulmánya nem érintett, ez pedig a nép, népcsoportok hondalansága nem csak emberjogi sérelmektől szenvednek, annak következtében nincsenek, nincsen állampolgárságuk. A kurdok a legnagyobb állampolgársági nélküli nemzet, nincsen politikai ellenőrzésük a, felett, a terület felett, amely az, a hazájuk, és nem, nem élveznek egyenlő gazdasági jogokat azon a területen, amit Kurdisztának neveznek Eh, a szíriai hontalan kurdok esetében és más eh, népcsoportok esetében az állampolgárság megszerzése lehet, hogy nem lesz elég ahhoz, hogy eh, meghaladják a hontalanságból eredő problémákat, úgy, mint a politikai, gazdasági és szociális életben való részvétel. Ezen túl a hontalanság mindkét tekintetben arra vezet, hogy az emberek úgy érzik, hogy kizárják őket, nincsen identitásuk, amely további szociális válságokat eredményezhet migrációs tekintetben is problémát jelent ez, hiszen a diaszpora közösségek gyakran úgy érzik, hogy állandó bizonytalanságban élnek, bármelyik országba is kerülnek, és még ha állampolgárságot is kapnak, és hozzáférnek az e, ebből fakadó szolgáltatások, szolgáltatásokhoz, a, oda nem tartozás érzése generációkon át megmarad. Ami az EU politikát életi hontalanság kérdésében meg kell jegyeznünk, hogy az EU emberjogi prioritásai kitérnek erre a kérdésre is, bár úgy tűnik, ahogy a jelentés is beszámol róla, hogy konkrétabb és összehangoltabb intézkedésekre van szükség. Különösen figyelembe véve azt, hogy a hontalanság nagyon fontos emberjogi kihívás, amely számos egyéb emberi jogi prioritást is megsért. Ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, ahogy Fanvász eh, asszony jelentésében is elhangzik, Szíria és a válságát eh, érintette országok, Irákat érinti leginkább. Nem szabad elfelejteni azt, amikor reagálnunk, reagálnunk akarunk a hontalanságra, az, hogy a de facto hontalanságra reagáljunk, legutóbbi iraki lá, lá, látogatásomban egy Szindzsari menekültel ta, találkoztam, aki minden javát elvesztette, ö, személyigazolványát is, és nem tudott visszatérni Bagdadba azért, hogy új dokumentumokat szerezzen. Ennek következtében semmiféle joghoz nem jutott hozzá, és idézem, E, minden dokumentumomat el, el, el, elégette az iszlán állam, ezért a létemnek semmi értéke nincsen. Befejezésül hat hangsúlyozom, hogy a hontalanság ember, ember által létrehozott válság, ezért meg is oldható. Mindaddig, amíg e, e, van hajlandóság ennek a felszámolására. Fandrat asszony jelentésében beszámolunk arról is, hogy itt az Európai Unióban, Európai Parlament nagyon fontos lépések történtek a megfelelő irányba. Köszönöm szépen. Eh, ahora tengo previsto dar la palabra al representante del servicio. És akkor most a külügyi szolgálatnak megadnom a szót Geris O'Briennek. Nem, nem? Á, először inkább a képviselőket hallgatnám meg, rendben. Akkor először a képviselőknek adom meg a szót. Lópiller asszony, parancsoljon. Elsőként. Thank you, uh, Chair, and thank you for this. Nem elnök asszony, kiváló tanulmány ez, érdekfeszítő olvasmány, amiből sok mindent megtudhatunk. Azt hiszem a mi frakciónk, a zöldek frakciója kezdeményezte ezt. 80 százalék a, a, ami, a, a hiányzó dolgoknak 80% a politikai szándék. Nézzük meg, mely országok nem ratifikálták ezt az egyezményt. Ciprus, Észtország, Franciaország, Ciprus, Észtország, Málta és Lengyelország nem ratifikálták ezt az egyezményt. És aztán a 61-es egyezmény, a hontalanság csökkentésére vonatkozó egyezmény, Ciprus, Észtország, Franciaország, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Spanyolország. Ők a 80%-ba tartoznak, vagy van még ezen kívül más is? Németország ugyan az én hazám ratifikálta ezt az egyezményt, de vannak mégis problémák. Kérem, mondjon erről többet. A külszolgált később kap szót, hozzájuk is intéznék egy kérdést. 2021-re kívánják ezt csökkenteni. Igazából és nem lehetne egy uniós eszköztárat kialakítani arra, hogy a hontalanság ellen az Európai Unió fellépjen? És a tanulmányban, ha jól értem, konkrét országokat is tanulmányoztak. Thailand, Myanmar, Elefántcsontpart, Dominikai Köztársaság problémáira is utalt. Talán a külszolgálattól érdemes lenne valamit hallani arról is, hogy mit tesznek el ezekben az országokban. Egy éves jelentésről, ha már Pánceri urat látom, egy éves jelentésről, beszámolóról is eh, beszéltek, talán ebben is lesz szerepelhetne egy bekezdés a hontalansággal kapcsolatban. Nem tudom, hogy eh, itt tegyünk Menli úr javaslatára utalnék, hogy egy parlamenti állásfoglalást is fogadjunk el a hontalanság kapcsán. A mi szakbizottságunk is kezdeményezhetné ezt, nem elnök asszony? Köszönöm, posztasszony. Eh, Köszönöm szépen. Ez nagyon érdekes volt, informatív és izgalmas, és jó ötleteket is hallottam és végig gondoltam, hogy mi mindent hallottunk ebből a tanulmányból, tehát a, e, az alapjogok kártájával kapcsolatban, ami a hontalanság kérdését nem érinti. És e, valóban érdekes, hogy a szerződésben ugyan szerepel, tehát hogy a hontalanokat, mint, a, mint külső országok állampolgárait kell kezelni. De az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ebben a tanulmányban volt-e kapcsolatuk hontalan romákkal? Mert tudok róla, hogy, hogy új csatlakozni kívánó államok vannak, ahol nagyon nagy számban élnek ilyen emberek, tehát hontalan romák, és hallottunk néhány országról, ahol több száz ezer roma hontalanként él az Európai Unióban, és egyébként erről már én is tudtam, tehát ezek Európai Uniós tagállamokban élő emberek, és engem azért most egy kicsit meglep az, hogy ez így van, mert hiszen ez azért egy nagyon egyértelmű ügy, és eh, ez nagyon sok generáción keresztül eh, ível át ez a probléma, és eh, nem is hallunk soha az emberi jogok megsértéséről ebben az összefüggésben. Tehát ezt a kérdést, ezt, ezt még csak hogy nem is halljuk a, sehol, tehát meg sem említik ezt a témát, és ez nagyon diszkrimináló. Például Szerbia egy ilyen érintett ország, ahol olyan emberjogi aktivisták van. És persze nők, olyan asszonyokkal, akiket nem engednek be a kórházba, hogy a gyerekeket megszüljék, vagy a gyerekek, vagy eltemessék őket temetőben. Ezért nagyon örülök akkor, hogyha felvetették ezt a kérdést, és Számos javaslatom is van, további kérdéseim is vannak. Például a Libével vagyó együttműködéssel irányulóan csak azért, mert nagyon sok országot is érint. Ezek közül az egyik a emberek és a szervezetek együttműködése. A kérdésem tehát a következő ismernek-e vajon a helyzetbe érő, élő romákról is, és miért nem foglalkozik vele a tanulmány? Hiszen a legtöbben az EU tagállamaiban élnek, de a csatlakozó országokban is, valamint az Európa Tanács érdekeltségi területén. Köszönöm. Sí, señora Post, muchas gracias. Tiene usted toda la razón. Köszönöm szépen, és abszolút igaza van. Következő hozzászóló, parancsoljon. on... Uh, Jusz úr, köszönöm. A tanulmány 22. oldalán olvasom a következőket. A hontalanság nem kifejezett prioritás terület az Európai Unió uh, emberjogi külső fellépése terén. Eddig értem, amit mondanak. De amennyire én tudom, a hontalanok főként az unió szomszédságában könnyebben költöznek, mint mások, hiszen új, biztonságosabb környezetet, otthont, új otthont keresnek, a migráció pedig prioritás az unió szakpolitikájában. A kettő valamennyire összeköthető valamilyen logikával, hiszen prioritás kellene, hogy legyen, mivel egy, ez új migrációs hullámot is létrehoz. Jól értelmezem ezt? Thank you very much. Mr. Demesmaker. Köszönjük, a Demesmaker úr. Ja, thank you. Well, thank you aan alle leden van, van het panel voor. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a panelben résztvevő tagó, résztvevőknek is ezeket az érdekes hozzászólásokat. Valóban a szíriai és az iraki helyzet összességében a hontalanok szemszögéből sem javult, és nem javult a probléma, hanem inkább egyre durvábbá válik, és mindenképpen prioritássá kell tennünk azt, hogy változtassunk ezen a helyzeten. Fanbász asszony még egyébként más érdekes dolgokról is beszámolt. Azt mondta, hogy a top 10-ben két állam is van, akik EU tagállamok tehát az első tíz érintett ország között. És azt is jogosan elmondta, hogy, hogy a belső és a külső intézkedések között vannak összefüggések, és hozzá járulok én is ehhez azzal, hogy igenis a belső határaink belül mindenképpen lépnünk kell, hiszen hogyan tudunk szavahihetők maradni, más országokkal szemben, hogyha mi magunk sem teszünk ez ellen a határainkon belül. Tehát, hogyha két ország az első tíz eh, érintett állam közül, ahol a legtöbb hontalan ember él, EU ország, hát akkor azért fel kell tennünk a kérdést, hogy mit tudnánk tenni, hogy eh, az Európai Unión belül csökkentsük a hontalanok számát elsőként. És ugye hallottuk, hogy az EU helyzet javulhat, de mit tehetünk még annak érdekében, hogy még erőteljesebben segítsünk a javulásban? Köszönöm szépen Demes Marker úrnak, és Geret O'Brien kap most szót. Ő neki egyébként néhány kérdése, és válaszolnia kell a képviselőink részéről. Parancsoljon önni a szó. Um, well, like... Köszönöm szépen, azzal kezdeném, hogy nagyon örülök ennek a jelentésnek, és az ebben foglalt ajánlásoknak amint a jelentés is helyesen megjegyzi, nincsen konkrét külpolitika a hontalanokat illetően, de nagyon sok minden történt már emberi jogi, nem nemi egyenlőségi és konfliktus megelőzési területen. Az Európai Unió nagyon sok szemszögből foglalkozik a hontalansággal, körül, politikai kapcsolatainkban, fejlesztési programainkban és a bővítési folyamatokban is a hontalanságot prioritásként kezelik az emberjogi kérdésekben, olyan országokban, ahol jelentős hontalansági kérdéssel küzdenek, felveszük a kapcsolatot ezekkel a kormányokkal, és a hontalanság jelentős eseteivel foglalkoztak magas szintű találkozókon és nyilatkozatokban is. Ennek a legfontosabb példája például Myanmar, ahol folyamatosan foglalkozunk a rohingya nép problémájával, multilaterális fórumokon és állami szintű látogatásokon. Ahogy a jelentés is megjegyzi, az Európai Unió számos projektet indított el a menekültek kérdésében, ezek közül nagyon sokan foglalkoznak a hontalanokkal, és hatalmas eszközöket bocsátottunk rendelkezésre amelyek közvetlenül, közvetetten támogatják a hontalanok problémáit, például a szíriai menekült ügyi válsággal kapcsolatban is. A bizottság stratégiájában foglalkozik a menekültekkel és a menekültes kérőkkel elsődleges probléma, prioritásként. Támogatjuk a civil szervezeteket és az ő munkájukat is. 1,6 milliárd eurót helyeztünk ki az elmúlt három évben a hontalanság problémájára, ideértve egy legutóbb aláírt projektet is, amelyen a, a dominikai a haiti állampolgárok állampolgársági ügyeivel foglalkozunk. A hontalanság célkitűzésként jelent meg egyéb programainkban, és 5 millió eurót tettünk félre ennek a problémának a kezelésére hontalanságot. Na, legfontosabb kihívásként jelenjük meg a bővítés eh, programjában, különösen a nyugat-balkáni roma lakosság eh, tekintetében. Eh, ezeket a projekteket már az, az ENSZ menekültügyi főbiztosága is felvállalta, ami a fejlesztési kereteket ér, érinti a hontalanság kérdése, harmadik országokkal fenntartott viszonyokban szerepelt az e, emberi jogi és demokráciai programokban. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságával megállapítottuk azokat a célországokat és főüzeneket, amelyekkel e, foglalkozunk el, és ezt folytatjuk is a következő évek során. Az a fel, szándékunk, hogy ezeket az elkötelezettségek és az a nagyszerű munka, amit az ENSZ menekültügyi főbiztossága folytat, tovább folytatódjon, és kérjük a delegációnkat, hogy vegyenek részt ennek a munkába, ebben a munkában, akkor, amikor ezeket a programokat megvalósítják. Konkrét példákat nem tudok felsorolni most arról, hogy ezekben az országokban mi történik. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Dominikai Köztársaság és már esetében nagyon fontos a kérdés, amelyet rendszeresen napirendre tűzünk a hatóságokkal való kapcsolatunkban, és jelentős finanszírozás áramlik ezekben az országokban, különös, ugyanígy a szíriai válsággal kapcsolatban is. Szándékunk szerint, szerint a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk támogatni az ENSZ menekülőügyi fő, főbiztosságát e, ebben a munkában, és ennek a kereteit hamarosan e, véglegesítjük is. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. O'Brien. Uh, e, y ahora para... Köszönöm szépen O'Brien úrnak, és akkor mi is történik most? Tehát le fogjuk zárni ezt a panelt, és akkor most mindenki két percet kap a résztvevők közül. Parancsoljon. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Számos kérdésre már válaszoltam is, ezért két dologra szeretnék most választ adni. Az egyik a, az, hogy nem szent, szentelünk kell, kellő figyelmet a hontalan romáknak az Európai Unió tagállamaiban. Valóban számos probléma fakad a jogokhoz való hozzáférésből és a különféle dokumentációk beszerzéséből az e- EU-n belüli romák esetében, és nagyon sokan a hontalansággal küzdenek, de az EU tagállamaiban élő romák többséget állampolgárként ismerik el az illetőországok. A probléma tehát nem feltétlenül hontalansági probléma, hanem sokkal inkább emberi jogi lehetőséghez való hozzáférés problémája. Például a korábbi Jugoszlávia tagállamaiban más a helyzet, ahol jelentős problémák fakadnak abból, hogy egyes romagok, roma csoportok jogait nem ismerik el. Továbbá akartam mondani pár dolgot a a 80%-os politikai szándékról és a technikai 20%-ról. Azok a hozzászólások, amelyek ma elhangzottak, és jelentés ajánlásai az átláthatóságról foglalkoznak, jelentős eredményeket tudunk elérni a politikai szándék révén, hogyha a hontalanságot emberjogi problémaként kezelik, és nem csak egyéb, más, egyéb emberjogi problémákkal kapcsolatban, hanem különállóan is ezért nagyon örülök a minden lehetőségnek, a, amelyben lehet foglalkozni a kérdéssel, amihol beszámolhatunk a hontalanságról az éves emberi jogi e, jelentésekben, hiszen ezzel rávilágítunk a problémára, és e, elszámoltathatóságot teremtünk azokról, azokkal az országokkal, ahol reformra van szükség. Köszönöm szépen, Mándi úr! Köszönöm szépen a kérdéseket és a hozzászólásokat. Én is röviden kitérnék a politikai szándék kérdésére. Valóban egyes európai államokban eh, nagy a tehetetlenség, és ez már régen fennáll. Számos esetben csak mostanában történt meg az, hogy a tagállamok komolyan elkezdtek foglalkozni a kérdéssel oly módon, hogy jó emberi jogi védelmet biztosítanak globális szinten, és minden tagállam szerepet játszott abban, hogy ezt a tehetetlenséget felszámolják oly módon, hogy csatlakoznak ezekhez az egyezményekhez. Hadd mondjak egy példát arról, hogy szerintem miért van szó tehetetlenségről. Az állampolgári jogok Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban mind nagyszerűek, és ha megfelelően alkalmazzák, akkor nem okoznak hontalanságot. Ám egyik ország, or, ország sem írta alá 61-es egyezményt, ezért a nemzeti jogban nincs akadály, hanem inkább arról van szó, hogy a végrehajtói testület és a jogszabályalkozó testület miként foglalkozik a csatlakozással. Örömmel láttam, hogy Olaszország esetében a minisztertanács elfoglalta a csatlakozás jogát, és ez nagyon gyorsan ment végbe. A másik fontos elem az, hogy az Európai Unió magas szintű magas szinten követ, kötelezte el magát az iránt, hogy minden tagállam ratifikálja majd, vagy csatlakozik az 1954-es egyezményhez a hontalanok jogállásáról. Van még négy tagállamunk, amelyik ezt nem írta alá, Észtország, Lengyelország, Málta és Ciprus ez a négy ország. Ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy vajon EU határain belül fontos-e foglalkozni ezzel a kérdéssel? Valóban fontos. Az egyes ta, e, európai tagállamok jó példával járnak erről, az egyezményhez való csatlakozás példá, példát, jó példával jár elő, és hogyha sikerül csökkenteni a hon, hontalanok számát, aznak nemzeti jogszabályi követelményei vannak. Az ESZ parlament reformot fogadott el állampolgársági törvényeivel kapcsolatban, amely lehetővé teszi a hontalamok, hontalamok államos, állampolgársághoz jutását, különösen a gyerekek esetében, akik az illető tagország területén születnek. Ilyen intézkedésekre van szükség nagy, ö, lakosság, nagy ö, országok területén is, és hogyha ilyen példákat látunk, akkor a hontalanok száma az Európai Unió területén is csökkenni fog. Végül pedig a migrációt illetően a hontalanság szerintem nem ösztönző, hanem hajtóerő. Hogyha az embereknek me, emberjogi, e- emberjogaikat megtagadják, akkor valószínűleg elhagyják ezt a területet, és kockázatos utazásokba kezdenek azért, hogy menekült státuszukat felszámolják. Ezért az eredeti okokat kell felszámolni a menekült kérdésben, és az egyik ilyen ok az a hontalanság 1994-ben az ENSZ a, a, Jugoszlávia fel, felbomlásával kapcsolatban indultak be hasonló népvándorlások olyan emberek eset, esetében, akik hontalanságuk miatt indultak el új hazát keresni. Ezért a menekültügyi mozgalmaknak az alapvető okait kell felszámolni. Köszönöm szépen, Mandi úr. Mr. Abdel Salam. Köszönöm szépen Mandi úrnak. Abdel Salam úr. Két percben akkor vendégünket megkérjük, hogy zárja le ezt. Alapvetően mit is mondhatnék ez ügyben? Nos, Szíria, Abdel Salam úr. Igen, hát Szíria nagyon égető kérdés. 67 éve élnek már Libanonban paleszti menekültek, Szíriában 50 ezeren voltak, és Libanonba kellett menekülniük, ahol óriási jogi problémákkal kell szembenézniük, mert Libanon még csak a menekült státuszukat sem ismeri el, tehát a hontalan státuszuk még tovább bonyolódik, ezért arra van szükségünk, hogy az Európai Unió határozottan védelmére kelljen ezeknek az embereknek. Például 49 embert Szíriába vissza toloncoltak. Ezek azok a felemények, amiben segítségüket várjuk. Köszönöm, Green asszony. Just to conclude. Teresképpen az a tény, hogy a hontalansággal szembeni fellépés és az unió emberjogi tevékenysége ennyire összefügg, ezért mi szeretnénk, hogyha ez prioritásként jelenne ez meg az Európai Unió emberjogi programjaiban. Eh, le hemos dedicado un poco... Ay, perdón, señor. Köszönöm szépen, és eh, elnézést kérek, mert hogy még eh, a kolléganőnk is szeretett valamit mondani, tessék. You misunderstood me. I was not speaking félreértett. Nem az EU országokról beszéltem, és több százezrről beszéltem. Nem a romákról volt szó, akiket diszkriminálnak, és jogaikat megsértik, hanem az EU-n belüli hontalan romákról beszéltem, Romániában például, Bulgáriában és a korábbi Jugoszlávia országaiban, valamint annak a hatásáról, um, hogy a balkáni háború miatt elmenekült romákra milyen hatással van. Tehát a hontalan romákról volt szó, nem a diszkriminált romákról. Eh, muchísimas gracias a todos. Rendben, köszönöm szépen, mindjájuknak köszönöm. És egy kicsivel tovább tartott ugyanez a megbeszélés, mint ahogy ezt előirányoztuk, de nagyon fontos volt, és új volt ez a téma itt a parlamentben, tehát azt gondolom, hogy érdemes volt erre időt szakítani, hiszen a hontalanok kérdésével érdemes volt foglalkozni. Nagyon köszönöm a meghívott vendégeinknek, köszönöm, hogy eljöttek. Thank you. egyéni intézkedést, amelyet a képviselők Raif nevében megtettek, különösen azóta, hogy a korbácsolás két héttel ezelőtt megkezdődött. Ahogy említette ön is, reméljük, hogy eh, sikerül felvenni a kapcsolatot a feleségével, de ez technikailag nem lett lehetséges. Azonban van két videófelvételünk, és ezt gyorsan megmutatjuk, utána gyorsan beszámolunk a jelenlegi helyzetről. Az első videó a családjával vettük fel, akik eh, Kanadában élnek számüzetésben. Karácsony előtt készült eh, a felvétel egy eh, levélíró maraton keretében. Nagyon sokan írtak Raif nevében azért, hogy bocsássák szabadon. Ezt a videó, ezen a videón a fia be, számol be a helyzetről. A második rövid felvételen a felesége Ensaf Kanadában készült készített egy videóüzenetet, franciául fog elhangzani, ezeket most meg is mutatjuk. Yeah, perhaps while, whilst waiting for the, for the video. Amíg betöltjük a videót, addig elmondom, hogy mik a legfrissebbek a, ebben az esetben. Raif Padavit tavaly ítélték el 10 év börtönre és ezer korbácsütésre azért, mert létrehozott egy online blogot, amelyben a szaudiakat arra szólítja fel, hogy politikai és szociális kérdésben elmondják véleményüket. A korbácsolás január 9-én kezdődött két héttel ezelőtt pénteken. Az első korbácsütést mérték rá akkor, és azt hallottuk, hogy a e, következő 950 korbácsütést péntekenként e, mérik rá 20 héten keresztül minden e, pénteken a Csedai mecset előtt nyilvánosan jelentős nemzetközi feszültséget teremtett ez az eset. Kormányok és nemzetközi média is figyelmét szentelte neki. Múlt pénteken kapta volna meg a meccset előtt a második sorozatot, amely nem történt meg, mert mielőtt a meccset elé vitték volna, az orvos megvizsgálta, és azt mondta, hogy a sebei nem gyógyultak meg eléggé ahhoz, hogy újabb 50 korbácsütést kibírjon. Ezért elhalasztották a következő 50 korbácsütést most péntekre. És amennyire mi tudjuk, ez az 50 korbácsütést meg is kapja most pénteken, nem halasztották el továbbá. A média arról beszélt, hogy a király a legfelsőbb bírósághoz utalta át az esetet, de mi úgy tudjuk, hogy valóság szerint ez már decemberben megtörtént, még karácsony előtt, és rutinintézkedés volt, nem pedig nem válaszként a nemzetközi felhívásokra. Ezért nem, nincs igazán túl sok reményünk annak irányában, hogy megszakítják-e a korbácsütéseket. Nem tudom, hogy sikerül-e most beindítani a videókat. Bueno, eh, no hay sonido, así que voy a leer el texto que, que la... Mivel, hogy a hangot nem kapjuk, ezért akkor felolvasom a szöveget, amit megkaptunk a uh, eh, Halawi feleségétől. Eszef Hajder vagyok, Raif Badai uh, felesége, emberjogi aktivista Raif és egy szaudi liberális hálózata alapítója. Véleménye kifejezéséért tartják fogva. Egyszerű békés ember, kiváló férj és szerető apa. Több témáról írt, emberi jogokról, női jogokról, politikai szabadságjogokról és vallási szabadságjogokról. Az egyik legfontosabb kinyilatkozása Raifnak idézett, élet, tehát kívánok mindazoknak, akik engem holtan szeretnének látni, racionalitást mindazoknak, akik engem nem vesznek figyelembe. Az parlament és az Európai Unió nyomás gyakorlása nagyon haték, hatásos volt, és nagyon csak elismerésre tudok nyilatkozni az Unió és a parlament fellépéséről, és remélem, hogy tovább folytatják ezt a nyomásokat, ezt egész addig, amíg Raifolt szabadon nem engedik. Y voy a leer el testimonio de su hijo porque veo que no tenemos las imágenes. Igen, tehát ezt mondta el a felesége, és most pedig felolvasom, hogy a fia mit mondott nekünk. Uh, papá. Francia olvasom fel. Papa, hidd el, sose gondoltam volna, hogy tudok, hogy nélkület kell élnem. Soha nem gondoltam volna, hogy reggel nem fogsz felébreszteni, eh, ahogy megszoktuk, mert viszel iskolába, ezt sose képzeltem. Azért vagy börtönben, mert a, a, a harcoltál azért, amiben hiszel te békés ember vagy, aki jogot akar az embereknek. Miért vagy mégis börtönben? Ezt a kérdést teszem fel mindig magamnak. Igaz, hogy egy olyan websájtot hoztál létre, ami politikai és szociális vagy társadalmi vitát kezdeményezett, amikor azt mondta anya, hogy a, a gondolataid miatt zártak börtönbe, akkor Google-on meg, beírtam a Google keresőben nevedet, és meglepő volt az egész világ mögötted áll. Anya nélkül még rosszabb lenne, még jobban szenvednénk a távolítetben. Ne aggódj, anya erős. Két és fél éve próbál helyettesíteni téged, de hát téged nem lehet helyettesíteni. Titokban én is a testvérem azt kérdezzük, miért vagy te börtönben? Miriam azt mondta, hogy majd elmegy Szaudarábiába, és addig üti a börtön falait, amíg szabadon megengednek. Itt az ideje, hogy apa hazajöjjön. Minden nap várunk, várjuk, hogy leszálljon a gép veled Montrealban. Élsz, sírunk érted, és már alig várom, hogy egyszer újra a karjaidba szoríts, és is könnyeimet. Köszönöm a kislányom. Köszönöm szépen, hogy felolvassák ezt az üzenetet. Nagyon sok eh, figyelem irányul Raif esetére, és ennek nagyon örülünk. Most az a fontos, hogy ez a figyelem ne eh, lankadjon, hanem fokozódjon. A szaudi hatóságok figyelnek a nemzetközi hírnevükre, és arra tényre, hogy eh, ez nem kelt jó benyomást a világ eh, többi részében. Szaudarábiának fel kell ismernie, és az EU-nak el kell mondania, hogy ezek a cselekedetek súlyosan meg, megsértik a nemzetközi jogot, ahogy ezt elmondta az ENSZ menekültügyi emberjogi főbiztosa is, és ennek súlyos következményei lesznek az EU szaudi kapcsolataival illető, illetően. Emellett egyetemen el kell mondani az EU-nak, hogy mennyire fontos Raif szabadonbocsájtása és minden lelkismereti bebörtönző szabadonbocsájtása, akiket csak azért tartanak fogva, mert békésen elmondták a véleményüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mr. Nichols. Az ELT egyik képviselője is közöttünk van, és ezért őt szeretném megkérdezni, hogy van-e szlovák úrnak valamilyen információja még az ügyben. Lopez, I'm the desk for az az öbölmenti országokkal együttműködésért felelős referens vagyok a külszolgálatban. Köszönöm, hogy referatúra vezető vagyok, és valóban a külszolgálat szorosan figyelemmel követi Raife Badawi ügyét 2012. június óta, amikor letartóztatták, ha jól értjük, akkor 10 több börtönbüntetésre ítélték, ezer korbácsütésre. Az internet használatól való eltiltásra, illetve kb. 230 ezer eurónyi pénzbírsága, valamint szabadon bocsátását követően 10 évig nem hagyhatja az országot. A felülviteli bíróság is megerősítette ezt a döntést. Mik voltak a vádak? Think Islamic values, breaking Sharia law. A Sharia meg, megsértése, a vallási szimbólumok megsértése, istenkáromlás, az internet, ahol visszaélés, három szaudi liberális website használatán keresztül. Ahogy az már elhangzott, Badawi úrrat január 9-én Győrában nyilvánosan korvácsolták meg, az első ötven korbácsítést kapta meg az öt, az ezerből. Ugyanaznap elnézést, csak azért, mert le vagyunk maradva. Azt hiszem, a tényeket mindenki ismeri, uram, ezt nem kell felolvasni. IES, uh, I mean, de IES is a külszolgálat egy nyilatkozatot adott ki még aznap. Úgy érezzük, hogy a testi fenyítés és a megalázó bánásmód elfogadhatatlan, az emberi méltóságot sérti. Ebben a nyilatkozban a külszolgálat felszólította a szaudi szerveket és államot, hogy további testi fenyítésnek nevessék alá Raif Badawit, és a reform folyamat keretében gondolják végig, hogy a, a, a korbácsolás Hát, megszüntessék, ami a nemzetközi emberi jogok normáinak nem felel meg, gond, például a kínzás elleni egyezménynek, amelyet egyébként maga Szaudarábia is ratifikált. Az uniós tagállamokkal szorosan együttműködve a külszolgálat több formális és informális úton is felvette kapcsolatot a szaudi szervekkel, itt Brüsszelben és Riadban, Raif Bardawi ügyében. Többször is hangsúlyoztuk e, ezek során, hogy Szaudarábia e, nemzetközi megítélését e, negatívan befolyásolhatja ez az ügy, főként a jelenlegi kényes helyzetben Európában. Ha ilyen módon sérül a szólásszabadság, a közvélemény reakcióit szorosan figyelemmel követjük, szimbolikus ügyé vált a Raif Badai, Badavi ügy mostanra. Úgy érezzük, hogy jelenlegi kontextusban a mérsékelt hangok, a békés nyilvános vitát ösztönző hangok megerősödése nagyon fontos. badavi úr jogásza, Badi Abu al büntetésítés január 12-én helyben hagyta felbíteli bíróság. Minden létező alkalmat, ha megragadunk, és minden diplomáciai eszközt megragadunk majd arra, az a következendő napokban, ameddig csak szükség van arra, hogy Badawi úr védelmében felépjünk, természetesen álló szemekkel követjük majd az események alakulását. Köszönjük, Orcavicsusz úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani a kollégáknak és a hallgatóságnak, hogy már Mától az Európai, ma az Európai Parlament 105 képviselője írt alá egy levelet, amelyet elküldtünk a főképviselőasszonynak, hogy sürgősen és hatékonyan lépjen fel ez ügyben. Raif Badavi a megmondás érdekében. 105 képviselő aláírásáról van szó, remélhetjük, hogy nem marad majd hatástalan. Thank you very much. Quiero informarles de que eh, la, la... Köszönöm szépen, reméljük, hogy történik valami az ügyben, és el tudunk valamit érni, és szeretném tájékoztatni önöket, hogy a szaudi nagykövetséget is meghívtuk ide erre az ülésre, azonban ők el is jöttek, azonban nem kívántak hozzá szólni. De egyébként az ülésen elhangzottakat hallgatták, és tehetnek természetesen az ügyben. Az Európai Parlament továbbra is sürgősséggel fogja kezelni Badaui úr szavanombocsátásának az ügyét, és sürgetni fogja, hogy ez megtörténjen, és kérni fogja azt, hogy ez megtörténjen. Akkor a Baravi ügy után most egy rövid szünetet tartunk,